Good afternoon, everybody. And I would like to... Jó napot kívánok mindenkinek! Üdvözlöm petíció benyújtóikat, Petristrios Megász urat, a Filitizis Környezetvédelmi Szövetség, vagyis a Föld Barátai nevezetű szervezet képviseletben, valamint Kaci Paradisis urat, amely a Langadas térség környezetvédelmének a védelmében felépő szervezet képviseletében van itt. És a 111 hetes petícióben nyújtóját Andreas Varnakiatus urat is köszöntöm, valamint az Európai Bizottság részéről. Spite urat. Aztán rátérünk majd a 1137 és a 0742-es petícióra, Vasilios Jogas úr petíciójára, aki a Görög Környezetvédelmi Minisztérium szakértője, szaktanácsadója és a minisztériumot képviseli. Mindenkit melegen üdvözlök. Ezeket a petíciókat kezeljük egyként, azt javaslom, illetve egy csomagban. megászúrnak a adok szót. Öné a szó. A mikrofonos, azt parakalom. Borsan, a mikrofonos. Annyi, annyi. A mikrofon szíveskedjen bekapcsolni. Eh, eh, Olyan régióból érkeztem, ami Tesszalonikóhoz fekszik közel, Langalda régióból. A Földbarátai Szövetséget képviselem itt ma, és Langada eh, környezetvédelmi szervezettel, illetve a Tesszaloniki környezetvédelmi szövetséggel közösen protestálunk az ellen a hulladék lerakó ellen, amely a közelben létesült. Szeretnénk, hogyha bizonyos intézkedéseket foganatosítanának, és felkívánjuk hívni a figyelmet erre a témára és problémára. Lehetőség szerint egy delegációt várunk a régiónkba, látogatást tenni annak megállapítására, hogy az említett hulladék lerakóval tulajdonképpen a régió jövőjét veszélyeztetik. Különös tekintettel a levegő tisztaságára, annak a levegőnek a tisztaságát, amit belélegzünk, és annak a vízét, víznek a tisztaságát, amelyet isszuk, és amelyel az állatainkat itatjuk. Ez a hulladék lerakó megalkotásra, felépítésre került, annak ellenére, hogy tiltakoztunk ellene. 450-500 méteres magasságban helyezkedik el. És hát van itt egy olyan probléma is, hogy a földrengés veszélyes területen építették meg ezt a hulladéklerakót. Dacára minden erőteljes polgári reakcióra mégiscsak megépült ez a hulladéklerakó, és a szolgálatok arról afelől biztosítottak bennünket, hogy minden jó kezekben van, rendben lesz kezelve és irányítva, de elmentünk személyen is megnézni a régión képviseletében ezt a területet. Következőt állapítottuk meg. A hulladék lerakon kívül szennyezett víz lép ki, és ez a víz a koronya tóba kerül elvezetésre. Talán tudják, hogy ez a tó egy ökoszisztéma része, amelyet egy nemzetközi egyezmény is véd. Még egy dolog kiegészítésképpen. Ez a régió a Natura 2000-es hálózat része. mely hálózat, nagyon helyesen meglátásom szerint egyébként, tulajdonképpen ott ér véget, pár száz méter választja el ettől a hulladéklerakótól. Nos, tehát nem sikerült nekünk feltartóztatni, megakasztani ezeket az építési munkálatokat, ezért most azon vagyunk, hogy azt a tevékenységet, amit a hulladéklerakónál folytatnak, olyan körülmények között folytassák, hogy a polgárok egészségét közben tiszteletben tartják, és a környezetvédelmi előírásokat is betartják. Felvettük a kapcsolatot a környezetvédelmi szolgálatokkal, Közép-Macedónia régiójának hatóságával. Tulajdonképpen már két éve utazunk erre a régi, ebbe a régióba, és talán dokumentumok, formába, dokumentumok formájában önökhöz is eljutottak az információk, mert nagyon sok szabálysértésket derült napfény. Sajnálatos módon, és tényleg nagyon sajnálom, és szomorú ez a tény, hogy a hatóságok azt mondják, hogy semmiféle szennyezésről nincsen szó, és hogy állítólag mindaz, amilyen tevékenység zajlik, az olyan intézkedésekkel történik, hogy minden előírásszerűen történjen. De ez egy hazugság, kérem szépen. Ahogy és ahogy, ahol ez a, ezek az intézkedések működnek, és ahogyan a hulladék hulladéklerakó működik, semmiképpen sem szavatolja az egészségünket. Az állami hatóságok is ezt állapítják meg, állapították meg, és hivatkoznak a szankciókkal is szankciókra is. 63 millió eurós szankcióról, büntetésről beszélünk, nemrégiben pedig volt egy másik pénzbüntetés, 141 ezer eurós tételben, ha nem tévedek. Azért jöttünk mi el önökhöz, mert úgy érezzük, hogy eszköztelenek vagyunk nem tehetünk semmit annak érdekében, hogy megóvjuk, megvédjük a régiónkat, a saját területeinket. Ezért kérjük Önöket, hogy karolják fel ezt az ügyet, és oldják meg ezt a problémát. Tudomásunk szerint az Európai Unió finanszírozta ugyanis ezt a projektet. Jelen állás szerint úgy tudjuk, hogy ez a projekt kiterjesztésre fog kerülni és ezt újra EU-s pénzekből fogják finanszírozni. Még egy dolog. Ez a projekt kivételt képez. Kivételes helyzetben kapott jóváhagyást. Volt egy miniszteri miniszteri határozat, a 69-19-es határozat, ahol megszületett a döntés az építkezésre vonatkozóan, de három-négy évvel később ez a miniszteri határozat módosításra került. Új feltételek kerültek lefektetésre, és azok már nem voltak sem a régió, sem a környezet szempontjából annyira pozitívak, mint a korábbiak. Most egy felülvizsgálati eljárás zajlik jelenleg, hogy az építés környezetvédelmi feltételeinek az új építkezés és szakasz is megfeleljen. Azonban a felülvizsgálat kapcsán úgy tűnik, hogy a mm, környezet rosszabbul fog járni. Tulajdonképpen az illetékes szakbizottság állásfoglalásában is erről olvashattunk, és sajnos az a helyzet, hogy a környezetvédelmi feltételek nem a mi javunkat és a régió javát szolgálja. Hivatkozom itt a 98-as határozatra. Ezt szerettem volna bevezetőként elmondani. És Paradisis kép, barátom fog a Környezetvédelmi Szövetség nevében felszólalni, és köszönöm a szót eddig is. Köszönjük szépen! Most pedig akkor Haci Paradisisnek adok szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. A Környezetvédelmi Szövetségtől jövök, a Langadai Régió Szövetségének vagyok az elnöke. Egy olyan területről van szó, amit eh, a Ramzai Egyezmény és a Natura 2000-es eh, Egyezmény is véd a dokumentumokból, amelyeket megküldtünk önöknek, már megtudhatták, hogy 450 méter magasságban fekszik ez a hulladéklerakó, és a lerakóból származó szennyező anyag a koronya tóba kerül, amelyet az említett egyezmények ugyanúgy védenek. Mit jelent ez? Hát az, hogy ez a hulladék lerakó nem működik megfelelően, és nagyon érzékeny ökoszisztémákra, illetve a régióban élő polgárokra is nagy hatása van, akik függnek a állattartástól, a mezőgazdaságtól, vagy akár a méhészettől. És nyilván a gazdasági és pénzügyi helyzetüket is nagy mértékben befolyásolja. Tehát közép és hosszú távú problémákról van szó, melyeket komolyan kell vennünk ezért hoztunk nagyon fontos dokumentumokat és adatokat. 2010-ben például a környezetvédelmi szervezetek kereseteket nyújtottak be az ügyben, hogy ezt a lerakót máshol építsék meg, illetve tiltsák be, amely a környezetre káros és veszélyes. Erre jött egy megfelelő reakció, és azt hallottuk, hogy öt ellenőrzés alatt valóban szennyezések, illetve veszélyes hulladékokat azonosítottak. 2011 a következő fontos dátum. A Föld Barátai Szövetségtől sárga és barna színű vizeket, sárga és barna elszíneződött vizet fedeztek föl, amely a koronya tóba folyik és ez a hulladék lerakóból származó víz. 2012 a következő év. Az illetékes hatóság látogatást szervezett, és az került megállapításra, hogy azok a kasok, amelyek a környező területen eh, kerültek felállításra, is sérültek, és a az érintett régióban, egy szomszédos régióban viszont azt mondták, hogy semmiféle gond, problémát nem jelentkezett. Ugyanakkor negatív kihatással van az a szennyezett víz, ami kilép a hulladékirakóból. 2013-ban több mint 63 ezer euró büntetést kellett fizetnie a hulladéklerakónak, mivel az európai és a görög előírások szerint is megszegte a környezetvédelmi előírásokat. Mindenképpen szisztematikusan ellenőrizni kell a helyzetet, különös tekintettel itt a kilépő szennyezésekre, és nem akarok minden adatot megosztani özökkel, hiszen ez a dokumentumokban majd elolvasható. De nem mindig jött információ, hogyha csurgó víz lépett ki, illetve hogyha a környezetvédelmi előírásokat nem tartották be. Ez a csurgóvíz, amennyiben a talajba került, és nem végeztek hatástanulmányokat, és védintézkedéseket sem foganatosítottak, ez nyilván baj. Sajnos semmilyen lépést nem tettek annak érdekében, hogy a csurgóvíz elfolyást visszaszorítsák, vagy megszüntessék, és sajnos a hulladéklerakon kívül okozott ez problémákat. Aztán hiányzó adatokra is felhívnám a figyelmet, különösen arra gondolok itt, hogy milyen volumenben volt jellemző ez a szennyezés. Azért fontos ez, mert több mint 55%-ban átlépték a határértékeket. A kilépő csorgalékvíz bizonyos határértékeket átléptek, ez volt az ötödik nagyon fontos megállapítás. És a levegő minősége is romlott a különböző foszfátok és nitrogén és noxok következtében. Természetesen a környezetvédelmi hatósággal felvettük a kapcsolatot, és 2014-ben 141 ezer eurót meghaladó pénzbírságot szabtak ki a hulladéklerakóra. Tehát összefoglalva sajnos folyamatosan megfigyelhető itt a visszanyezés, amely a folyóba jut, illetve a csorgalékvíz is ugyanígy problémát okoz, ez megállapítás nyert. Különböző kellemetlen szagok is terjednek, terjeng a környezeten, és nagyon sok a kóbor kutya is, aminek vannak következményei. Aztán a hulladék égetés. Ennek és az ezzel függő probléma, ezzel összefüggő probléma is az, hogy a határértékeket jócskán átlépi az égető, és miután nagyon sok feltételnek nem felel meg, ez a hulladék lerakó és égető, a különböző hatóságok ugyan megállapították, hogy ezek a szabálysértések ezek fennállnak, ellenőrzések történtek a régió különböző szövetségei által, a lángadai önkormányzat is lépett, és megint csak az nyert megállapítást, hogy folyamatosan a korábbiakban említett szabálysértések megtörténtek. Mindez pedig a régió és a teljes környező terület számára is napi szinten a Langadai régió számára óriási károkat okoz. Mi tehát azt szeretnénk, hogy az Európai Unió forrásait megfelelően használják fel, a környezetet védve, óva, legyen szó itt a levegőről, a talajvízről, vagy akár a felszíni vizeket, felszíni vizekről. Ez a régió városai és falvai számára is rendkívül fontos. És bár ugye ezeket a szankciókat fogadatosítják, ki kell fizetni a pénzbírságokat, nem marad abba ez a fajta környezetet sértő és romboló eljárás. Mit tudunk tehát tenni? A regionális gazdálkodási tervet nem tartották be, a környezetvédelmi hatás tanulmányban szereplő megállapításokat sem szívlelték meg, és azt kell mondanom mindezeket figyelembe véve, hogy egy illegális eljárással vagyunk konfrontálódva. Mindez pedig a teljes régió számára óriási veszélyt hordoz, és senki nem tud felől biztosítani bennünket, hogy az 55%-os határérték átlépést vissza lehetne szorítani. Tehát egyszerűen nem megengedhető az, hogy valaki azt mondja, hogy a hulladék égetést ilyen régióban engedélyezzenek. Az Ios Andonius kettőt is tulajdonképpen már meg kellett volna nyissák. Bízunk abban, hogy ez a szakbizottság meg fogja vizsgálni ezt a problémát, és megtiltja a működést, különböző eljárásokat vezet be, és a 2008-as, 98-as, 2008-ból származó irányelvet végre megfelelően fogják alkalmazni az érintett területen. Várom önöket egyébként a régióba is egy látogatásra, hogy saját szemükkel is lássák, hogy mi zajlik a területen. Környezetvédelmi miniszterrel nem volt egyeztetés, és úgy tűnik, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány ugyan most várható, de ez tulajdonképpen negatív trend, mert nem várhatunk túl sok jót. nagyon fontos az is, hogy a lakosság véleményét is figyelembe vegyék. Köszönöm. Most pedig, mondja az elnök, az Európai Bizottságnak adom meg tényleg a szót, tessék Spite úr. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony. Köszönöm a petíció benyújtóinak ezt a tájékoztatást. Ezen információ alapján, tehát amit megkaptunk a benyújtókról, látható az, vagy egyértelmű az, hogy a hulladék lerakó működésével gondok vannak, a legutóbbi vizsgálatok június 15-én, 2014. június 15-i vizsgálatok is ezt mutatják. A hulladékkezelés egész Görögországban probléma. A bizottság számos módon fellép ez ügyben. Az illegális hulladék lerakásról van egy horizontális intézkedésünk, itt pénzügyi bírságot is kiszabtunk, aztán a veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban is felléptünk, illetve szabálysértési eljárásokat indítottunk egyes hulladék lerakások, lerakók esetében, amelyek jog, amelyek legálisak, ám de működésük nem megfelelő kiadó, temploni, de számos más ilyen eset van. Az EU-s jogszabályok betartása a bizottság és a tagállamok közös feladata. Így aztán arra van lenne szükség, hogy a tagállam megtegye a szükséges lépéseket, ellenőrizze a hulladéklerakók működését, és mindent megtegyen annak érdekében, hogy a bizottság által felfedett problémákat megoldja. Itt arról van szó, hogy az, a tagállam kétszer is kiszabott bírságot, de nyilván további lépésekre van szükség, hogy a létező problémákat megoldják. A bizottság egy kísérleti projektet nyitott, ezzel kapcsolatban kommunikálunk a görög hatóságokkal, nyomon követjük azt, hogy a görög hatóságok hogyan járnak el. Tehát a görög hatóságok hozzánk jutatott válaszát is nyilván figyelni fogjuk, és minden választ eljutatunk a petíció benyújtóihoz. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. oh, <laughs> Ohi monokirjo είναι... Eh, ne, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι. Igen. Önjön. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a görög környezetvédelmi minisztérium késelé, képviseletében vagyok most itt. Egy általános jellegű észrevételem lenne. Ugye meghallgattuk a bizottság képviselőjét, aki utalt a görög hulladékkezelésre. Hát ugye számos problémával küzdködünk, Ugyanakkor bizonyára elismerik, hogy az elmúlt két évben komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy javítsuk a hulladék feldolgozást, hulladék kezelést. Az új hulladék kezelő hierarchia, ami ugye szerepel a jogszabályunkban, és amelyet az Európai Unió kötelezővé tesz 2012 óta. Ebben a hangsúlyt a hulladék képződésének vagy képzésének megelőzése. De ide kerül a hangsúly, a megelőzése kerül a hangsúly, illetve az újrahasznosításra. A hierarchia legalsó szintjén szerepel a hulladék lerakó kérdése, mi átvettük ezt a fajta gondolkodásmódot, és miniszteri szinten hozunk jelenleg döntést, még év vége előtt megszületik egy új jogszabálytervezet ezen hierarchiával kapcsolatban. Tudatában vagyunk annak, hogy sok hulladék lerakóval van gond Görögországban, az illegális hulladéklerakókra is gondolok, a bizottság is foglalkozik ezekkel, illetve a bíróság is bírságokat szabnak ki Görögországra ezek miatt. Illetve várunk egy bíróság ítéletre is. A bírságok nagyságáról. Körülbelül 3000 illegális szemét hulladék lerakó működött Görögországban nem régiben, most már csak 70 van. Nyilván ezt a 70-et is be kell zárni, előbb-utóbb. Valószínűleg 2015 első fél, fél évében sikerül bezárni az összes illegális, illegális lerakót. Ehhez azt a megoldást választottuk, ami a legkézenfekvőbb nem tűnt, tehát ezeket a hulladékokat legális hulladék lerakókba fogjuk átszállítani. Jelenleg 75 ilyen legális hulladék lerakó működik, de ezekkel kapcsolatban is vannak azért gondok. Az egyikről az imént beszéltünk, Szal Szalonikó, Szalonikiben van, ez Észak-Görögország legnagyobb lerakója. Szaloniki összes hulladéka ebbe a hulladék lerakóba érkezik. A görög társadalom jelenleg van felnövőben, egyre inkább kezdenek odafigyelni a környezetvédelemre, a hulladékkezelés fontosságára, az átláthatóság kérdésére, a görög közigazgatás nem szeretne perben lenni a görög polgárral, de a hulladékok újrafelhasználása elég nehézkesen halad, hogyha a görög polgár nem hajlandó a hulladékok szétválasztására, az újrahasznosításra. Számos ügy indult már a hulladék lerakók működésével kapcsolatban. Többször az államtanács is felemelte szavát ezzel kapcsolatban. Tehát a legfelsőbb bíróság is foglalkozott ezzel kezd megszületni az akarat Görögországban, vagy ezt a problémát tudjuk kezelni, de nagyon kényes az egyensúly. Mit szeretnénk elérni, illetve milyen szükségleteink vannak. Meg kell nézni, hogy mennyire alkalmas a hulladék lánc arra, hogy a kívánt eredményeket elérjük. Nos, a felemlegetett es, gondok az, a vizsgált esetekben, itt nagyon nagy az ellentmondás. A, közgi, a közigazgatás a felügyeleti vagy működtető szervek között. A miniszterek a minisztériumok illetékesei a helyszínre vonulnak, vizsgálatokat tesznek, vizsgálatokat hajtanak végre, ugyanúgy, ahogy az önkormányzati illetékesek, és ahogy hallottuk, már bírságokat is kiszabtak. Párbeszédre van tehát szükség az érintett felek között. Továbbá minden egyes problémát meg kell külön-külön vizsgálni, és minden problémára meg kell találni a megoldást. Így gondolkodik legalábbis erről a minisztérium. Ebben az esetben, amiről itt most beszélünk, mi is konstatáltunk, konstatáltuk a problémákat, de sok esetben nem a környezetvédelmi minisztérium az illetékes, ami feladatunk az, hogy különböző engedélyeket adjunk ki, a minisztérium környezetvédelmi szolgálata kapott egy kérvényt, egy hulladék lerakó működési engedélynek meghosszabbításáról van szó, de döntés még nem született a minisztériumon belül. Szolgálatunk szeretné, hogyha fennmaradnának a jelenlegi feltételek, jó lenne, hogyha ezeket ugyanakkor tiszteletben tartanák, és fontosnak tartom, hogy a jövőbeni környezetvédelmi munkákat is tiszteletben tartanák. Tehát döntés még nem született, Ugyanakkor a környezetvédelmi minisztérium nem osztogatja csak úgy a különböző engedélyeket, minden esetben megvizsgálja, hogy a szóban forgó engedély megadható-e jog szerint. A szóban forgó hulladék lerakó a második legnagyobb Görögországban, Egyébként a Környezetvédelmi Minisztérium korábbi hulla, illegális hulladéklerakókat egymás után zárt be, aztán parkokat létesített ezek helyén. Képzeljük csak el, hogy mekkora változás, hogyha egy hulladéklerakóból, egy illegális hulladéklerakóból parkot hozunk létre. Két finanszírozási javaslat is érkezett. a csurgalék vizek problémájának megoldására. Meghallgattuk a helyiek véleményét is, és a dokumentációból kiderül az, hogy mindent alaposan elemeztünk, tehát jelentések születtek a csurgalékvizek témájában. Két hulladék lerakó esetében is. A Környezetvédelmi Minisztérium ugye kiírt egy pályázatot, és ezen két hulladék, ler, eh, hulladék eh, lerakó pályázott finanszírozásra, hogy a csurgalékvizek problémáját megoldják. És az az elképzelés, hogy egy olyan létesítményt hozunk létre, amely a csurgalékvíz túlfolyást oldja meg, tehát egy plusz tartályt hozunk létre ezen csurgalékvizek számára. Megvizsgáljuk majd, hogy ezt hogyan lehet a lehető legjobban megtervezni, illetve természetesen felügyeljük majd az építési munkálatokat is. Természetesen mindig odafigyelünk a polgárok bejelentésére, és ahol problémák vannak, ott minden esetben fellépünk, hogy megoldhassuk ezeket a problémákat. Az Európai Beruházási Bank ellátogatott hozzánk, és jelentést készített számos hulladéklerakóról. Öt hulladéklerakót látogattak meg, többek között a szalonikét is. Azért jöttek, hogy meggyőződjenek arról, hogy az Európai Beruházási Bank által adott összegeket jól használták-e fel. A bank jelentése, a Mavroraki hulladék lerakóról szóló jelentése tavalyi dátumozású, és nem túlságosan súlyos problémákat tartalmaz. Az akkori helyzetre, az akkor tapasztalt problémákról, problémákat gyűjtötték össze a jelentésben, de ne feledjük el, hogy példaértékű hulladék lerakót szeretnénk itt építeni, és ennek megfelelő kell, hogy legyen olyan finanszírozás is. Tehát, mint említettem, a különböző építkezések során is felülvizsgáljuk a munkálatokat Görögország északi részén is. Meg kell oldani természetesen a hulladék lerakók építésének finanszírozását, aztán fel kell ezeket építeni, hogy a szaloniki hulladékok megfelelő elhelye, hulladék megfelelő elhelyezésre kerüljön. A probléma nagy részét már megoldottuk, hiszen Tesszaloniki másfél millió lakosú város, és azt szeretnénk elérni, hogyha befejeződtek a munkálatok, akkor példa hulladék lerakó legyen ez, a lehető legmodernebb technikákat használja a hulladék újrahasznosításban. Az újrahasznosítás természetesen a cél Tesszalonikában is. Az elmúlt két évben komoly lépéseket tettünk Tesszalonikában, hogy egyre több hulladékot visszanyerjük és csökkentsük azon hulladékok mennyiségét, amelyet a Máproráki hulladék lerakóba szállítanak. And I'll give the floor to Mr. Andrea. A 0742-es petíció következik, András Varvai Kotius következik, ő Erineo polgármester. Szász. Kire Proedre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Proedreu αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά ακούγοντάς σας να μιλάτε στα ελληνικά. Elnök asszony, nagyon nagy örömmel tölt el, hogy ön görögül szól hozzánk. Nagyon egyedül érezném magam, hogyha nem a saját nyelvemen hallottam volna önt, ahogyan felvezeti a problémánkat. Nagyon sok más görög képviselő is hozzájárul ahhoz, hogy egy kicsit optimisták lehessünk. 11 éve járok ide. Ah, Ötödik alkalommal vagyok itt, eh, és szólok önökhöz. Több ízben beszámoltam már a különböző jogsértésekről. Először magánemberként én indítottam el ezt a folyamatot. A, a 2002 2002 óta megszakadt ennek a hulladék lerakónak az építés, építése. Nos, azt mondom tehát, hogy vérbe kellett szakítani ezeket a munkálatokat, és nekem is föl kellett hagynom polgármesteri tevékenységemmel. Most nem a környezetvédelem van veszélyben, hanem a régiónk demokráciája. Ez egyesít minket szeretjük a demokráciát, de hogyha demokráciában nincs igazságszolgáltatás, akkor nincs demokrácia sem. Sajnos régiónban az igazságszolgáltatás és az igazság maga is gyengélkedik. Nem új Dreyfus perről van szó, a vállalkozók és a igazságszolgáltatás dolgozói között elég nagy a keveredés, hogy finoman fogalmazzak, szűrjék le ebből önök, amit le kell szűrni. 2003 óta nem tartják, tisztel, nem tartják tiszteletben a 4912 es irányelvet. Aztán az 502-es döntés értelmében, tanácsi határozat értelmében újabb következtetések született. A 99-59-es irányelvet sem tartották tiszteletben, tehát számos Európai Uniós irányelv nincs betartva Görögországban. Akkor mi az értelme a jogszabályoknak, hogyha ezeket megszegik? Ez azt jelenti, hogy elfelejtették az igazságot, A jogsértő pedig csak azt vizsgálja, hogy ha legközelebb jogszabályt sért, akkor vajon milyen haszna származik ebből. 12 jogsértésre, vagy jogszabály figyelemberen vételre került sor. Itt nagyon komoly dolgokról van szó. Vannak olyan esetek is, amelyekről már, amelyek esetében már feljelentés született, más esetek újak. Volt például egy erdő, amit félig kivágtak, és a kivágott részbe részben elhelyeztek egy hulladéklerakót. Volt ott víz, ezzel e, ebből öntöztek, de a hulladék lerakó szennyezi ezt. Ez egy szezmikus tevékenységgel rendelkező régió, tehát földrengéseket tapasztalhatunk, és ugye ez egy mezőgazdasági terület. Elhoztam egyébként a fotókat a legutóbbi alkalomról, mikor itt jártam. Tehát ilyen esetekben Arisztotelész jut eszembe. Vajon mi a jobb? Jó törvényeket hozni, vagy rossz törvényeket hozni? Minek van több értelme? A jó törvényeknek, amelyeket nem alkalmaznak, vagy a rossz törvényeknek, amelyeket alkalmaznak. Tökéletes jogszabály ugyanis nem létezik. De a létező jogszabályokat minden esetben végre kell hajtani. Hogyha folyton, folytonosan változtatgatjuk a jogszabályokat, annak semmi értelme nincsen, mert ezáltal csak azt érjük el, hogy a jogszabályok erejét csökkentjük. A jogszabály alkalmazására van szükség. Nem engedhetjük meg, hogy a bűnösök büntetlenül folytathassák tevékenységüket, hogy büntetlenül szennyezzék az emberek a vizet, vagy tegyék tönkre a környezetet. Előbb-utóbb sivataggá válik a régió. Jó lenne, hogyha a bizottság odafigyelne arra, hogy a jogszabályokat alkalmazzák. Olyan emberekre van szükség, akik eh, szeretik a törvényt, és akik bírságokat szabnak ki, amikor erre szükség van. Március óta nagyon sok beruházás indult. Kérdés az, hogy ezek a pénzek milyen sorsa jutnak. Továbbra is vannak jogszabálysértések, szabálysértések, a régió szegényei mert hát már nem tudják megművelni a földjeiket, mert annyira szennyezett a környezet. A, ilyen esetben, vagy ezekben az esetekben, bár kiszabtak valamennyi bírságot, ez nem lehet megoldás, hiszen a környezet továbbra is szennyezett. Érthetetlen, hogy a régiónkban miért nem, miért nem lép fel az igazságszolgáltatás. Én szeretném, hogyha a, a bíróságok segítenének nekünk. Jó lenne, hogyha a különböző gépek munkálatait félbe tudnák akár szakítani a bíróságok de nem szeretném szaporítani a szót. Jó lenne, hogyha meg tudnám önöket győzni, de sajnos nem, tudom, nem vagyok olyan jó orátor, mint a tíz aténi bölcs. Keserűen számolok be arról, amit otthon tapasztalok. Már nem vagyok ugyan polgármester, de látom a szenvedést, és tapasztalom is, látom, hogy milyen állapotban van az igazságszolgáltatás, és hogyha nekem segítenek, akkor nem csak a környezetnek, te, környezettel tesznek jót, hanem a demokráciával is, és az igazsággal is. Megköszönöm, hogy ide figyeltek, hogy meghallgattak. Több ezer kilométert kellett megtennem, hogy ide jöhessek, holnap visszamegyek tanítványaimhoz, de remélem, hogy sikerült elérnem azt, hogy szívükben enyhe rezgéseket érjek el. Elnök, igen, sokat utazott, és hát elég sokáig szólt hozzá, tiszteletben tartjuk önt, de le kéne zárni ezt a petíciót. Ugyanakkor szerintem az is nagyon jó el, hogy az Európai Parlament komolyan veszi ezeket a jogsértéseket, ezeket a szabályokat, meg kell oldani a helyzetet, és ezért van még mindig itt, úgyhogy kérem a jövőben is használja fel megfelelően az idejét, és minden jót kívánok tanítványainak is. Most röviden megadom a szót az Európai Bizottságnak. And please, colleagues, és kérem a kollégákat, hogy mindenki, aki szeretne hozzászólni, jelezze nekem. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Valóban igaz, hogy a legutóbbi ö, vizsgálati jelentések, amelyeket a panaszos beadott, jelzi, hogy a lerakó építésekor problémák voltak, amelyeket orvosolni kell annak érdekében, hogy a környezetvédelmi előírásokat be lehessen tartani. Ami a lerakó helyszínét illeti fontos, hogy a lerakóról szóló irányelv nem határozza meg, hogy hol szabad lerakót építeni, hol kellene ezt építeni, és konkrét építési technológiát sem határoz meg. Ezzel kapcsolatban a görög tervezési tanács visszautasította javaslatot, és úgy vélte, hogy a lerakó számára kiválasztott helyszín környezetvédelmi szempontból megfelelő volt, illetve nem utasította el a tervet, és ahogy a, az írásos közleményünkben jeleztük, lezártuk a vizsgálatot, hogyha további tájékoztatást kapunk, akkor továbbra is nyitottak vagyunk, de jelen információk alapján lezártuk a vizsgálatot. Köszönöm, mondja az elnök azt, hogy röviden felhívnám a figyelmüket arra, hogy a 12-es napi rendi pont alatt van egy anyag, egy 2013-as helyszíni vizsgálatról, és ebben bizonyos ajánlatokat olvashatunk, amelyeket véleményem szerint a bizottságnak érdemes alaposan átolvasnia. Erről ennyit, most pedig megnyitom a vitát, és először is Maria Szúr kap szót. Parancsoljon! Swift as you can. Shortly. Shortly. Röviden fogok hozzászólni. Hát a minisztérium közvetlenül nincsen ezzel a projekttel összeköttetésben. Nem mi vagyunk a felelősök, az irányítók, azok a vizsgálók, akiket kiküldtünk nyilván, azok a Környezetvédelmi Minisztériumtól kerültek delegálásra, de amit figyelembe kell venni az az, amit már az előzőekben is elmondtam a hulladéklerakókkal kapcsolatosan. Gondoljanak bele, hogy a legnagyobb probléma az, hogy vannak nem ellenőrzött hulladéklerakók. És ezek a bírságok, amiket napi szinten kell fizetni, ezek is óriási problémát jelentenek a Peloponészoszi félszigeten. Ugye legális hulladéklerakót kívánnak ott is építeni, és ez nagyon-nagyon szükségszerű. És végre meg kell valósítani nyilván számos környezetvédelmi megfontolásnál fogva. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk azonban, ezt se felejtsük el. Teljesen egyértelmű a konfrontáció, miközben ugye az ítéletek kapcsán a jogbiztonságot is figyelembe kell venni. Ugye három legfelső bírósági ítéletet ismerünk, a környezetvédelmi feltételeket illetően, a hulladéklerakóknak a helyszínét illetően is, Augusztusban is volt egy ítélet, és a bíróság úgy ítélt, hogy a munkákat folytatni kell. Akkor is, hogyha belegondolunk, hogy hát a bíróságok gyakorlatilag lezárták ezt a kérdést, mi pedig itt most valamit újra felgöngyölítünk. Ez is egy konfrontációs vonal. De a kivitelezőt is meg kellene hallgatni. Az ő álláspontja is fontos lenne, aki a projekteket irányítja. És a bírósági ítéleteket is ismerni kellene, mielőtt itt a végső döntést meghozzuk. Tehát mindenképpen kitartunk amellett, hogy a környezetvédelmi kontrollereknek a javaslatait betartsák, és a jóváhagyást kiadó hatóság is azt kérte, hogy a módosításokat foganatosítani kell, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi feltételek teljesüljenek. Ezt pedig nyomon követjük a minisztérium részéről. Köszönöm. Rendben, értettük az üzenetet. Most akkor megnyitom a szót a vitára, és Máriász képviselő kap szót először. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hát először is szeretnék köszönetet mondani a panaszosoknak, akik eh, ezt az ügyet itt elénk tárták a parlamentben. Hiszen a hulladék gazdálkodás teljes köre eh, Görögországban azért nagyon súlyos probléma. A minisztérium képviseletében hallottuk a felszólalást, igaz, hogy ez egy általános érvényű felszólalás volt, de azt gondolom, hogy teljes Görögországra igaz megalapításokat is elmondott. Bizonyára lesznek további keresetek is. Úgyhogy mindenképpen egy olyan ügyről van szó, amelyet nagyon pontosan meg kell vizsgálnunk, kényes a kérdés, a polgárokat és az ott élő embereket súlyosan érinti, féltik az életüket, féltik az egészségüket, a gyermekeik jövőjét, és attól is, hogy ez a régió hogyan fog tovább fejlődni. Hogyha ilyen panaszokat, kereseteket hallunk, akkor el lehet képzelni, hogy mindez a régió gazdasági fejlődésére is milyen hatással lehet. Tehát azt is fontos tudni, hogy Görögországban ma a legfontosabb téma, és egyébként zárójelben megjegyzem, ez nagyon fontos téma volt a választási kampány során is, az önkormányzati választások során is, hogy mi történik a hulladéklerakókkal. Ez a téma. És aztán van egy másik aspektus is. Ugye vannak kereskedelmi érdekek a háttérben, és hát nyilván ezekre is befolyással kívánnak lenni. Sok más vélekedés van, a, és hát a hulladék gazdálkodás kapcsán óriási projektökről van szó. És Fuchter úr is itt van a szereplő között. Nagyon sok helyre utazik, tartományról tartományra, és saját érdekeket is próbál képviselni német cégek képviseletében, nyilván a hulladékgazdálkodás égisze alatt teszi ezt. Tehát el tudják képzelni, hogy ez egy elég komplex átfogó téma, nagyon sok szereplővel, Δεν επιθυμούν να γίνει αυτή τη στιγμή. Nos, a görög társadalom nem szeretné, hogy ilyen, hogy a folyamat ezen pontján közvetítők lépjenek be, vagy köztes személyek lépjenek be. Fontosnak tartom, hogy a görög alkotmány tiszteletben tartsuk, az érintett felekkel mindenképpen egyeztetni kell. A bizottsághoz elérkeztek ezek a panaszok, és a bíróság elé is kerültek az ügyek. A bíróság kiosztja a bírságokat, de végül ezeket mégis csak a polgárok fizetik meg. Valójában a következményeket az európai polgároknak kell kifizetni, hiszen adókat emelnek, így aztán a polgár iszta meg mindennek a levé. Ez a sorsa tehát a különböző panaszoknak. Szerintem ezt így nem lehet tovább folytatni. Ami a két konkrét petíciót illeti, sokat segített nekünk abban, hogy megértsük, hogy mi is történik jelenleg Görögországban. Az első, ugye a Mavroraki lerakó kérdése. Az összes szaloniki hulladék odaérkezik. Ez egy hatalmas terület. Megnézik az interneten, meg rákeresünk Mavrorákira, akkor ez látható. Nagyon sokan ezt nem akarják elfogadni. 41 ezer eurós tétel szankcióként, hát azért ez nem kevés. És a minisztérium is belátja, hogy nagyon sok a probléma az adott régióban. Ez a fajta gazdálkodás egyszerűen nem tartható fent ebben a formában, mindenképpen történnie kell valaminek. A polgár pedig, aki ott él, nem akar napi szinten folyamatosan szenvedni az ottani problémáktól. Kaptunk, kaptunk garanciákat a csurgalék vizeknek a szabályos elvezetésére, és két perc, bocsánat, nem csak egy perc, ha megengedi elnök asszony. Mindenképpen szükség van intézkedésekre, mert mindezek a szennyezett vizek, ezek tulajdonképpen belefolynak a tóba. Tehát az illetékes szerveket egyszerűen rá kell venni arra, hogy végre megoldást találjanak. Említettük a bírósági ítéleteket. A második alkalommal nem vagyunk, nem voltak ugyanazon a véleményen, mint a panaszosok. Nem szabad a második petíciót lezárni, ezt tartsuk nyitva. A miniszter úr indirekt módon ugyanezt mondta, lesznek intézkedések a második ügyben, tehát nagyon lényeges az, hogy támogassuk a polgároknak a kezdeményezését és kereseteit, panaszait, Szeretném kérni elnök azt, hogy mindkét petíciót tartjuk nyitva, hozzunk intézkedéseket annak érdekében, hogy biztonságban és egészségesen élhessenek az adott régió polgárai. Köszönöm szépen, Szekoráfa asszonynak adunk szót. Köszönöm szépen, én is köszönetet mondanék a föld barátai szövetség képviselőnek és mindenki másnak, aki eljött ma hozzánk, és ilyen részletesen beszámoltak a problémákról, és a miniszter úrnak is, aki nagyon részletesen elmondta, hogy milyen gondok tapasztalhatók a hulladék lerakókkal kapcsolatosan. Bevezetőként egy pár kérdést szeretnék feltenni a minisztérium képviselőjének. Ő is elmondta már, hogy nem a minisztérium hatáskörébe tartozó ügyekről beszélünk, hanem a helyi önkormányzat a felelős, az illetékes, de a minisztérium azért egyfajta kontrollszerv. Mindazok után, amit most hallottam, és amit uh, itt uh, pelengére állítottak, hát úgy tűnik, hogy senki nem ment el, hogy megnézze, hogy valójában miről is van szó, mi zajlik ott a régióban. Fontos, hogy lássuk azt, hogy a szakszolgálatokat érdekli a polgároknak a, a panasza Ugye elhangzott az, hogy ellenőrzés történt azóta, és a szennyvíz feldolgozás és a hulladék feldolgozásnak a működését és a szabályait megvizsgálták. Áprilisban, júliusban, 2014-ben születtek tehát megállapítások, és a környezetvédelmi feltételeket illetően a korábbi jóváhagyás engedély az megszűnt, viszont nem került megújításra az új szabályok kontextusában. Aztán ugye azt is hallottuk, hogy büntetőjogi intézkedéseket is foganatosítsanak. Hát ezt azért komolyan kell venni. Most pedig akkor a két petícióra vonatkozóan három pontot említenék. Mindkettő petíció befogadható, elfogadható, és a tartalmukat illetően az került megalapításra, hogy nem szabályszerűen működnek ezek a hulladéklerakók. Aztán voltak ezek a tajká, tartálykocsik, ugye ez egy gyártmeneti megoldás volt, nem volt elegendő tartálykocsi, és aztán ott vannak ugye az egészségügyi ellenőrök, harmadsorban pedig a vizek, illetve a vizek védelmének kérdése, és a rossz vízgazdálkodás. Hát ez teljes Európában nagyon lényeges kérdés, és hát ettől függetlenül ugye ne felejtsük el az éghalatváltozás problémáját, ez ugye az életékes szakbizottságok napirendjén így is úgy is szerepel. Nekünk petíciós bizottságként mindenképpen ellenőriznünk kell ezeket a petíciókat, amelyek nagyon széles spektrumon mozgatnak meg ö, ö, szakpolitikai területeket és a, az illetékeseket is, a hat, hatáskörrel rendelkezőket is azonosítani kell 2007-ből, 2011-ből és 2009-ből, valamint egy másik 2009-es petíció is van, amelyeket befogadhatónak, elfogadhatónak ítéltek, és mindenképpen nyomon kell követnünk az ezekben foglalt panaszokat. Azt gondolom, hogy az Európai Unió a hulladékokkal kapcsolatosan talán nem reagált megfelelő módon itt a felvetésekre. Több ízben is kritizáltuk ezt, de az Európai Unió tulajdonképpen csak szankciókat foganatosított. Ez minden. De ezeknek semmiféle hatása nem mutatkozott. És még egy dolog. A polgároknak a fogékonyá tételét is megemlíteném itt. Persze, a szankciók a polgárok érdeklődését is felkeltették, aztán a vízgazdálkodás és a hulladékgazdálkodás egyébként is fontos téma, lényeges téma, akár egyedi, egyéni szinten, akár különböző szervezetek szintjén. Aztán ne felejtsük el, hogy volt egy görögországi tényfeltáró bizottság is. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Mindenképpen követelem, hogy ezeket az ügyeket vizsgálják ki, ezeknek a kivizsgálását folytassák, és ajánlásokat fogalmazzunk meg. Ez mindenképpen lényeges annak érdekében is, hogy tényleg fogékonyá váljanak a görög polgárok, mert nagyon fontos eszköz a nyomás gyakorlásnak egy petíció a görög kormányra nézve. Ezzel lehet előrelépni, és talán tényleg tudatosabbak lehetnek az emberek, és az európai intézményekbe vetett bizalom is nőhet. Köszönjük szépen, Tirkosz képviselő. Köszönöm hát nem akarom itt túlterhelni önöket, nagyon sok érdekesség elhangzott már a két előttem szólótól. Nyilván én is szeretnék köszönetet mondani azoknál, akik ellátogattak ide ma hozzánk, és felhívták a figyelmünket egy pár konkrét problémára. Viszont általánosságban is megfogalmazható az, hogy nagyon sok a pótolni valója Görögországnak, míg a hulladék kapcsolatosan. Van, aki egyszerűen csak elhajítja, vagy elássa a hulladékát, vagy egy feldolgozásnak a maradványaival jár el így, miközben ott van a recycling, az újrahasznosítás, mint lehetőség. Tehát itt jócskán lemaradásunk van Görögországban. De az, hogy van még házi feladatunk, az egy dolog. És hogy sokat próbálunk tenni, az is. De az az eszköz, ami a birtokunkban van, hogy a jog érvényesülését el, elérhessük, hát úgy látszik, hogy erre csak a szankciók eszköze létezik. Elég szomorú ez, de még rosszabb az, hogy ezek a bírságok gyakorlatilag azon programokból kerülnek levonásra, amelyek a továbbfejlesztést szavatolnák. Hát ez azért elég szomorú. Ezen felül van egy másik fontos megjegyzés, hogy a jogsértésekkel kapcsolatosan. Azt hallottuk, hogy a legkisebb jogsértés sem helytálló. Hát ez kérem szépen óriási vissza lépés. Úgy tűnik, hogy itt a jogalkotásnak semmilyen szintű megsértése nem történt, a görög minisztériumok és kontrollhatóságok viszont egymás után rendelik el a bírságokat a bizottság megállapításaival szemben. Tehát úgy tűnik, hogy ez itt a tartalom, amit itt közvetítenek, messze nem helytálló. Nem lehet egy olyan tározót elfogadhatónak tartani, amin túlcsorog a víz, vagy ami lukas. A bizottságnak végre ki kell mondani, hogy igen, további vizsgálatokra van szükség. Annyi szankciót és annyi bírságot helyeztek kilátásba, hogy ez nem jelentheti azt, hogy a törvény betűjét formálisan betartották. Második dolog. A legfelső bíróság ítéletei miatt gyakorlatilag itt pontot tehetünk volna mindennek a végére. Most nem térnék rá a különböző összeférhetetlenségi problémákra, stb. stb. A polgárok sokkal inkább, polgárok sem ezzel foglalkoznak, hanem sokkal inkább tartalmi kérdésekre koncentrálnak. És látható, hogy nagyon sok probléma kialakul emiatt. Felmerül az is, hogy vannak olyan megoldások, amelyek környezetvédelmi szempontból megengedhetőek lennének, de közegészségügyi szempontból nem. És föl kell, mutatni, föl kell tudni mutatni a polgárok számára, hogy nem csupán politikai jellegű döntések, jellegű döntések születnek, nem politikai nyomásra születnek a döntések, hanem figyelembe véve az ő jólétüket. Jó lenne tehát, hogyha az emberek továbbra is hinnének a jogszabályokban, Egyébként hálás vagyok a, jogszab, hálás vagyok a, a polgároknak. Nem csupán a hulladék problémával kapcsolatos magatartásuknak örülök, hanem egyéb kérdésekben is, ezek nem csupán szakmai kérdések. Ezzel lezárom a hozzászólók listáját. Elnézést, a petíció benyújtó jelentkezik, de nem tudom megadni a szót, mert még mindig nagyon sok napi pontunk van, és sajnos erre nincs alkalom. Szeretnék önnek köszönetet mondani, hogy ilyen messzire elutazott a kedvünkért, és hogy ismer, ismételten, részletesen ismertette a problémát. En dagszi, en a leptatat, eh? Jatti. Innen van En dagszi, oriste. Mikro. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Είναι νόμιμη η κατασκευή χιτά. Hát ez így törvényes? Akkor, hogy megépítésre kerüljön ez a lerakó, Akkor ez törvénynek megfelelő? Vagy nem az? Más nem is akarok tudni. A minisztériumi képviselő mondja el, hogy legális-e ennek a lerakónak a megépítése, vagy sem. És utána még mindig el lehet mondani, hogy mi van a bírságokkal, meg a folyóval. Tehát mit, mit tegyünk? Mi legyen ezzel a vízzel? Mi lesz a talajvízzel? Korrigáljuk a hatástanulmányt, vagy mi legyen? Tehát a kérdés az, hogy mit kell tennünk. Én értem, hogy mindenképpen szeretne választ. Nincs B-terv, ugye egy földünk van, egy bolygónk, és nagyon vigyáznunk kell rá. A környezetvédelmi miniszter is nagyon hosszan utazott azért, hogy eljöjjön ide Brüsszelbe és részt vegyen ezen a meghallgatáson. Ezt figyelembe vesszük, tiszteletben tartjuk és köszönjük. És a bizottság is azért van itt, hogy az összes szerződést őrizze, védje. Nyilván pozitív üzeneteket kíván közvetíteni. Hát itt sokféle módja van ugye annak, hogy betartassuk a szabályokat, lehet keservesen, lehet dicsérettel, lehet szidalmazással. Én azt javaslom, hogy küldjünk levelet a nemzeti hatóságoknak, és a különböző hulladéklerakók fenntartói felé, hogy tudassuk velük, hogy nagyon komolyan veszük ezt a kérdést, hogy hogyan járjunk el. Jó, akkor járjunk el így to the national authorities we are ami pedig a nemzeti ö, hatóságokat illeti, ezt a feljegyzést meg fogják kapni. Ennyit tehetünk, polgármester úr. Köszönöm szépen. Akkor ezzel lezárhatjuk, ugye, és rátérhetünk a 13-as napi rendi pontra. Hát van egy javaslat, ugye? a panacosok részéről is, amit a kollega is elmondott. A mi oldalunkról is van egy javaslat, a ja- Szakorafa asszony és a mi részünkről is, abba az irányba mutatóan, hogy látogassunk el a régióba, és személyesen, saját szemünkkel győződjünk meg arról, hogy mi zajlik ott. Lángadával kapcsolatban viszont nem született döntés. Azt kérik, hogy egy ilyet szervezzünk meg, Erről most nem tudunk dönteni. Nyitva tartjuk a petíciót, ez azt jelenti, hogy lépésenként követjük a mai ülés után. Rendben van? Okay, I guess that you want to take úgy látom, szeretne még hozzászólni, de kérem, hogy fogja rövidre. Tessék, öné a szó, de kérem röviden. Kérje, Proedere. Elnök asszony, nem leszek hosszú. Még egyszer szeretném felhívni a figyelmet arra, amit Görögországban is elmondtam, és amit nehezményezek. Manyátis miniszter úr szerint ugye 25 éve foglalkozunk a langadai környezetvédelmi problémákkal, és újra és újra el kell mondanom, hogy a tanulmányok, a környezetvédelmi hatástanulmányok ezekre megbízást adnak, és ezért fizetnek, hogy ezeket elkészítsék. Viszont számos eset van, különböző mérnököket eh, kérnek ugye föl környezetvédelmi mérnököket, akik hát sok pénzért személyre szabott, a helyzethez szabott véleményt írtak. Aztán egy külön grémiumot is felállítottak, hogy nagyon szigorú hatástanulmányokat fogalmazzanak meg. Hát sajnos ez az indoklás miatt arra, hogy ilyen rossz a környezetvédelmi helyzet nálunk Görögországban. Ez az oka. Köszönöm szépen, ön is szeretne hozzátenni valamit röviden, kérem. Igen, én is csak nagyon rövid leszek. Tényleg határozonak úgy, hogy egy delegációt küldjenek a régióba, mert a minisztérium képviselőjét én is meghallgattam, és úgy tűnik, hogy az ott és az erőfeszítések és a szankciók a megfelelő megközelítést jelentik, de ez nem elegendő. Jó lenne, hogyha a jelentésük után a december 13-i szeptember, eh, szeptemberi látogatásukat út, követően született jelentéseket is megszébrelnék, hiszen itt tényleg a mi egészségünk forró kockán, platánok, egyszerűen elpusztultak, kiszáradtak. Aztán kutyák eh, ittak a szennyezett vízből, el is pusztultak ők is. Tehát nagyon nehéz, követ, súlyos következményekkel járt ez a nehéz helyzet, úgyhogy kérem tényleg szívlejék meg ezt az ügyet, és jöjjenek el hozzák, mert csak így érezhetjük magunkat biztonságban. Jó, nyitva tartjuk a petíciót annak érdekében, hogy megfelelően kezelhessük. És elnézést, de nem adhatom már meg a szót. Nem, nem tehetem. Hát megvan a kockázata, hogy túlszaladunk az időn. Szakorafa asszony kérdést tett föl. És a minisztérium képviseletében vagyok most itt, és szívesen elmondanám ezzel kapcsolatosan, hogy a minisztérium alakítja a politikát, adja ki a jóváhagyásokat a nagy építkezési projektek esetében ezen kívül pedig megtesz mindent azért, hogy a környezetvédelmi feltételek teljesüljenek, és a, az ellenőrzéseket is végrehajtatja. Ezeket a projekteket most nyomon követjük, és amennyiben lehetséges, közbe is lépünk, és intézkedéseket foganatosítunk. Mindkét esetben van most megállapított probléma, és, és ezekre zajlanak is az eljárások, amelyeket ugyancsak figyelemmel kísérünk. A bizottság azt gondolom, hogy itt a mi oldalunkon áll. Thank you, and that concludes this very... Köszönöm szépen, ezzel befejeztük ezt a nagyon gyümölcsöző és fontos vitát. Köszönöm, hogy eljöttek. További jó, kellemes délutánt kívánok, a bizottság pedig tovább lép a 13-as napi rendi pontra. Ez a 0258 per 2011-es petíció, amelyet Kári Neveret nyújtott be, és rögtön a bizottságnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fürdővíz minőségéről van szó egy strandon, amely Gibraltár városi területe és Spanyolország La Linea nevezető szakasza között található. A fürdő időszakban az Egyesült Királyság jelentette, hogy a fürdővíz minőség nem megfelelő, mert baktériummal szennyezett, mikrobával szennyezett, majd a törvényes határérdekeken belül voltak a mérések, de időszakosan le kellett zárni a strandot. Mi magunk is vizsgálatot végeztünk, hogy a szennyezés okát megállapítsuk. Írtunk mind az Egyesült Királyságbeli hatóságoknak, mind a spanyol hatóságoknak, hogy meg tudjuk állapítani a probléma forrását. A spanyol hatóságtól szennyi vízzel kapcsolatban kért, kértünk tájékoztatást. 2014 áprilisában kaptuk az utolsó tájékoztatást a spanyol hatóságoktól, ahol elismerték, hogy 2013-ban volt szennyezést okozó kiáramlás, és a tájékoztatás szerint a az ok a karbantartás volt a szivattyúállomásokon, és az esővízgyűjtő rendszer problémáinak tudható be a La Linea terület lakóvezetében. A La Linea is aláírt a közműcéggel egy megállapodást, hogy megoldják a problémát. 6,5 millió eurós ö, ö, kezdeti beruházással. Jelenleg Gibraltárban nincsen szennyvízkezelő telep. Ez megsérti a szennyvíz kezelésről szóló irányelvet. Jelenleg Nincs bizonyítéka azonban annak, hogy ez a szennyvíztelep hiánya járul hozzá a strandvizének a szennyezettségéhez. Az Egyesült Királyság hatóságait is tájékoztatásra kértünk fel, és a nyugati strand közelében két szennyvíz beeresztési pont volt, de valószínűleg nem ezek okozták a fürdővíz szennyezését. És tájékoztattak arról, hogy teherautók által a vízbe öntött szennyvíz is okozhatta a fürdővíz szennyeződését. Itt a repülőtér tisztításából származó szennyvíz kerülhetett a tengerbe. További tájékoztatást igényeltünk a spanyol és az Egyesült Királyságbeli hatóságoktól, annak érdekében, hogy megtaláljuk a szennyeződés okát, és további munkálatok vannak tervben a megoldás érdekében. Ki, szeretne valaki hozzászólni a témához? Tessék. Köszönöm, megköszönöm a bizottságnak ezeket a magyarázatokat. Úgy tűnik, hogy akkor a probléma a gibraltári szennyvízkezelés hiánya, és nem a spanyol szennyvízkezelés a probléma, ugye? Ezt, ezt, ezt, ezt szűrtem le a dokumentációból. Ez jelenti a gondot tehát, hogy a gibraltári övezetben nincs szennyvízkezelés, jól szűröm le ezt a tanúságot? Soledad? Soledad? Köszönöm. Igen, úgy tűnik, hogy 2011-ben voltak gondok 2011-ben voltak gondok a szennyvízkezeléssel, és utána öm, számos esetben fellépés történt, ö, intézkedések, és az önkormányzat ugye lépéseket tesz. A bizottság is elmondta, hogy egy megegyezés született, egy megállapodás született, és a, az illetékes minisztériumtól minisztérium keretén belül megtörténtek a szükséges munkálatok Spanyolországban, úgyhogy én is egyetértek az előttem szólóval. A probléma nyilván gibraltári eredetű. Azt hiszem, hogy itt kell keresni a problémára a megoldást. Anybody else? No? Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? Ha nem, akkor az a javaslat, hogy elismerjük hogy a spanyol hatóság ő válaszolt, Gibraltár azonban nem válaszolt. Ha egyetértenek, akkor küldhetünk levelet a gibraltári hatóságoknak, és a válaszoktól függően nyitva tartjuk az ügyet, amíg meg nem kapjuk a választ, és utána dönthetünk a lezárásról, hogyha megfelelő választ adnak. Egyéb iránt pedig nyitva tartjuk a petíciót. Ezt elfogadják, ezt a döntést? Igen vagy nem? Igen. Köszönöm szépen. Akkor tovább lépünk a következő napi rendi pontra. 11.02-es Gerard Cussiné az Association de Défense pour le droit au logement de la consommation Egyesület lakhatás és fogyasztói jogvédelme nevezetű szervezet nevében. Nincs itt a petíciót benyújtó, úgyhogy ismét a bizottságnak a doxot. Elnézést, hogy ennyire kimerítem önt, de hát ez a helyzet, mondja az elnökasszony. Köszönöm szépen. A 1102 per 2009-es petícióval kapcsolatban ez elég régi petíció tulajdonképpen. Először 2009-ben nyitották be, és 2010-ből származik az első válaszunk. További fejlemények nincsenek. 2010-ben írtunk a az illetékes francia hatóságoknak. Elmagyarázták, hogy a hulladék lerakó teljes mértékben megfelel az előírásoknak, megvizsgálták a lerakót, ellenőrzéseket folytattak, és nem állapítottak meg további problémát. Ezek után nem kaptunk további tájékoztatást négy éven keresztül arról, hogy ez nem így van. Ez azt jelenti, mondja az elnök azt mondja, hogy ez egy alvó petíció, és ha mindenki egyetért vele, akkor most már lezárhatjuk. Tehát nincsen új információ 2010 óta, akkor lezárhatjuk. Tovább lépünk a 15-ösre, 1377 per 2010-es. Egy lengyel képviselő nyújtotta, nyújtotta be a Terra csoport nevében, sok állampolgár írta alá, Jill Mikiels kap szót a petíció bemutatására. Köszönöm szépen. Én is rövid leszek. Ezzel a régi petícióval kapcsolatban sok levélváltásra került sor. A bizottság úgy véli, hogy a nemzeti hatóságok most már foglalkoznak a problémával, amelyet az okozott, hogy nem volt egy integrált szennyezés kezelő kezdeményezés. Az IPPC irányelvet most már egy új irányelv váltotta fel, integrált engedélyre van szükség az üzemeltetőnek, és a lengyel hatóság véleménye megegyezett a bizottságéval, és felfüggesztette a működési engedélyét a szennyezőnek. Ugyanakkor a Nemzeti Bíróság megsemmisítette a miniszter döntését, ezért az üzemeltető még továbbra is üzemel olyan engedély birtokában, amely nincs teljes mértékben összhangban az IPPC irányelvel, illetve a jogutód irányelvel. Az üzemeltető új kérelmet adott be engedélyre az IED irányelv értelmében, fa alapanyag gyártására, illetve fa alapú panelek gyártására. Ellenőrizni kell, hogy az üzemeltetés feltételei megfelelnek a nagy égető művekre előírt feltételekkel, hiszen ezek is vonatkoznak rájuk. Ezen kívül további tájékoztatást kaptunk a petíciót benyújtóval az ammónia kibocsátással kapcsolatban. Szeptemberben kaptuk meg a választ, ezt még vizsgáljuk. Az ammónia kibocsátással kapcsolatban még információcserét folytatunk a lengyel hatóságokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen pontos és rövid volt a hozzászólás. Hogyha jól értem, akkor további tájékoztatást várunk mind a petíció benyújtójától, mind pedig ez alapján majd a bizottságtól. Tehát akkor visszadom a szót. A lengyel hatóságokkal is további információt cserére fog sor kerülni. Ez azt jelenti, hogy ezt az új tájékoztatást meg fogják adni a számunkra, és akkor utána remélhetőleg megfelelő döntést hozhatunk a petíció benyújtója számára, Peter asszony. E, azt javaslom, hogy nyis, e, ta, hagyjuk nyitva ezt a petíciót, ennek a gyárnak a működése jelentős helyi társadalmi zavart okozott. Korábban lengyel képviselő voltam, és jó pár ellenőrző intézkedést folytattunk le ezen a helyszínen. Hadd hívjam fel a figyelmüket az erdőtüzekre, amelyekre éven, amelyek évektől, évente törtek ki, 2012-ben, 2013-ban, és már idén is volt erre példa, öngyulladás miatt ebben a régióban. Ez azt jelenti, hogy problémás lehet ennek a gyárnak az üzemelése. Erre szerettem volna felhívni a figyelmüket. Rendben, mondja elnök asszony, tehát úgy tűnik, hogy egyetértünk abban, hogy nyitva tartsuk a petíciót, további tájékoztatásra van szükségünk a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, és a bizottságtól és a nemzeti hatóságoktól további tájékoztatást várunk. Van-e még valaki, aki ezzel kapcsolatban kér szót? Nem, akkor átléphetünk a 16-os napi rendi pontra, 1770 per 2009-es Carlo Crotti nyújtotta be olasz állampolgár, a bizottságnak adok szót, Juanes Cavaras. Sok görög kolléga van most itt. Elnök asszony, rólam van szó. Röviden felvázolnám az ügy hátterét. 2009-re nyúlik vissza ez a petíció. Ekkoriban ö, autópályát terveztek építeni Padova és Velence között, és amikor beadták a petíciót, az autópálya kétharmada már megépült. A petíció benyújtója azt állította, hogy az autópálya ö, hatása lesz az árvíz kockázatra és a levegőminőségre a térségben. Először az árvíz helyzetről szólnék. A, az elvízirányelv végrehajtása kiterjed Olaszországra, térképek készülnek az árvízkockázatokról, árvízveszélyekről, és, és ezen a térképen a kérdéses terület is szerepel. És kezelési tervek is készülnek. Azt arra számítunk, hogy ebbe a tervbe Olaszország ezt a térséget is be fogja foglalni. Ami a levegőszennyezettséget illeti, a bizottság új jogsejtési eljárást indított nemrégiben Olaszország ellen a PM10 határérték megsértése miatt a velencei térségben, és ez a két város is ebbe a régióba tartozik az eljárás meg a korai szakaszban tart. Amennyire tudjuk, nem kaptunk további tájékoztatást 2009 óta. Köszönöm. So, thank you very much for that. Köszönöm a tájékoztatást. Egy kicsit csodálkozom, hogy a bizottság azt gondolja, hogy most itt nyitva van egy jogsértési eljárás ebben az ügyben és ez az információ nem állt a rendelkezésünkre. Megnyitom a lehetőséget a hozzászólásra a képviselők előtt. Eleonóra, tessék. Azt szeretném elmondani, hogy ezt a petíciót véleményem szerint nyitva kell tartani, amint hallottuk, jogsértés eljárás van folyamatban, és ez folytatódik a következő időszakban, ezért azt javaslom, hogy tartsuk nyitva a petíciót. Van-e más javaslat, kérdez az elnök asszony, akkor elfogadjuk-e ellen a javaslatát, és nyitva tartjuk-e a petíciót, amíg további tájékoztatást kapunk. Végül is ez egy nyitott eljárás, egy folyamatban lévő jogsértési eljárásról van szó, amit végig kellene követni. We are waiting for the experts to present the information. Várjuk a szakértőket, hogy az Európai Állampolgári Kezdeményezésről kapcsolatos tájékoztatást megadják, amíg várunk rájuk, talán megnézhetnénk a B listát. Okay, so Peter, my friend, we are proceeding to the... Peter, tehát a B lista következik. Uh, now, first of all, there is the petition number 45-ös petíció Jorgosz Tószász részéről, görög képviselő. egy környezetvédelmi katasztrófával kapcsolatos Ermio Dida térségében, a Peloponnesoszi szigeten. Az a kérés, hogy tartsuk nyitva. Van egy másik kérés az 54-essel kapcsolatban. Roberta, szeretné hozzászólni, hogy elmagyarázd? Igen, köszönöm szépen. Három petíciót nyújtott be ugyanaz a személy. Ezek közül kettőtől lezárhatunk. Az egyikkel kapcsolatos bizottsági válasz nem kielégítő véleményem szerint. A bizottság azt mondja, hogy tájékoztatásra vár még a tagállamtól, Máltától idén decemberig annak érdekében, hogy az irányelv előírásai betartásra kerüljenek. Szeretném, hogyha addig nyitva maradna ez, az, ez a petíció. Köszönöm. I'll give the floor to, to the head of... Megadom a szót az egységünk vezetőjének. A titkárság kapott egy levelet nemrégiben az illetékes hatóságtól, és kaptunk augusztusban további tájékoztatást, amelyet még nem vettünk figyelembe és válaszoltam neki, amelyben írtam, hogy a bizottságot tájékoztatjuk erről, és levesszük a bélistáról ezt a petíciót. Rendben, akkor folytassuk, tehát az 45, 54 és a 69-es, még amit levennénk, Palaraivo petíciója, észt állampolgár, a fogvatartottak szavazati jogairól. Jánát kérem, hogy magyarázza meg röviden. Köszönöm. Egyetértek a javaslattal, hogy zárjuk le ezt a petíciót valójában. Csak arra kérném önöket, hogy küldjenek egy levelet a miniszterelnökünknek két ok miatt. Az egyik ok az, hogy amikor a bizottság a véleményüket kérte, akkor azt ígérték, hogy Észtországban megváltoztatják a szavazati jogot, vagyis a fogvatartottak szavazati jogot kapnak az európai választásokon. Ez nem történt meg. És szeretném, hogy emlékeztetnék őket hogy az ígéret betartására. A második ok pedig az, hogy a bizottság, illetve bocsánat, a bíróság felhívta a figyelmünket arra, hogy emberi jog sérelemről van szó, tehát hogyha a fogvatartottak nem, kér, nem kapnak szavazati jogot. Köszönöm, mondja el, elnök asszony. Tehát akkor küldünk egy levelet az észt hatóságoknak, és ezzel lezárhatjuk a petíciót. Igen, remek. Maria szúr, majd Péter először. Maria szúr. Tessék. etwas vereinfachen und uns an unsere eigenen Beschlüsse immer so verstanden. Próbáltam volna leegyszerűsíteni a dolgokat. Nos, hát én úgy látom, hogyha a b aki egy képviselő az a szeretne áthelyezni egy petíciót, azt megteheti. Ez ugye nekünk jól jön, mert időben jobban állunk. Ehhez bárkinek joga van de két hónapos időtartam alatt ezt meg kell indokolni, és aztán a szakbizottságnak kell dönteni arról, hogy van-e megfelelő alátámasztó adat ehhez. Tehát ilyen egyszerűsített eljárással egyszer lehet ezt megtenni, a béről ára, itt kerül, béről áristára így kerülhet át egy ügy. Tehát ezt meg kell indokolni a képviselőknek két hónapos időtartam alatt, azonnali indoklásra nincs szükség, de a két hónapos határidő ideje alatt a, indokolnia kell döntését vagy kérését a, a képviselőnek, hogyha vannak új dokumentumok, akkor azt is föl kell vázolni, ezt el kell küldeni a szakbizottság elnökének, a titkárságnak mi, do, mi dolgozunk, van, aki 10 percig beszél, próbáljuk meg felnőtt módon viselkedni. Jó az, hogyha B a listáról az A listára átrakunk egy ügy, ügyet, de szép dolog, de meg kell indokolni. Az elnök asszonynak pedig meg kell vizsgálni, hogy az indoklás megfelelő-e. Ez bizonyára felgyorsítaná a dolgokat, mert nyilván előfordul ez még. Köszönöm, Mária Szul. Sinfonometis paratiristu τις παρατηρήσεις του Egyetértek az... Egyetértek az, amit Péter mondott. A 40, a 40 5-ös és az 54-es esetben egyetértek azzal, hogy kirakjuk őket át az állistára, jó? Okay, right now I received from GUE. Rendben, kaptam a GUE-től egy hosszú listát, amelyet szeretne átrakni a 38, 47, 48, 36, 76, és még néhány petíció, amelyet a B-listáról szeretnének átrakni az A-listára, különösebb indoklás nélkül. Ez jól mutatja, amit Péter most elmondott. Jól illusztrálja. Kérjük a titkárságot, hogy ezt ellenőrizze le, most nem tudunk ezzel foglalkozni. Megkérjük, hogy ellenőrizzék le, tehát és fogalmazzunk úgy, hogy ö, jó úton vagyunk, hogy egy új eljárást alakítsunk ki, és ezeket végrehajtsuk. Hogyha szeretnénk ledolgozni a hátralékot, akkor ezt meg kell oldanunk. Még néhány kérdésben döntenünk kell, a titkárság pedig majd a GUE irodához visszatér és megbeszéli velük. Ebben megállapodhatunk? Most pedig befejeztük a B-listát, most pedig azt nézem, hogy itt vannak-e a szakértők az állampolgári kezdeményezés témájában az Európai Polgári Kezdeményezéssel kapcsolatos tanulmányt fogják bemutatni. Ez a tanulmány nagyon érdekes, olvassák figyelmesen a végrehajtás első tanulságai. Olvashatóak ebben Marta Balesteroszt üdvözöljük. Csak be kell indítani az előadást. Jogi tanácsadó és szak, szakpolitikai és jogi tanácsadó ö, e, nyugodtan ö, csak nyugodtan egy pár szót beszéljenek a szomszédokkal, igyanak egy pohár vizet, és kezdjük. Yes. Hello. Yeah. Thank you very much for um, inviting us. Köszönöm szépen, hogy meghívtak eh, erre a bemutatóra. Kérem, várjuk meg, hogy leüljenek a kollégák, és egy kicsit elhallgassanak, várjunk egy másodpercet, amíg ez bekövetkezik. Rendben. So let's, maybe we can now soon get started. As Akkor most már talán elkezdhetjük, és bemutatom Márta Valeszteroszt, aki egy külső szakértő, és a szakpolitikai részleg nevében tartja meg ezt a beszámolót, amely parlamentünk rendkívül fontos részlege. Köszönöm szépen a meghívást, egy tanulmányt szeretnék bemutatni, amelyet az Európai Parlament megbízásából készítettünk. And I work for milieu as a lawyer. Jogászként dolgozom a vezető jogászként és vezetőként. A parlament, az Európai Parlament kérése az volt, hogy mérjük fel, hogy az Európai Polgári Kezdeményezés hatékony eszköz-e a részvételi demokrácia elősegítésére az EU-ban. Megpróbáltuk felmérni, hogy milyen problémákkal néznek szemben a szervezők a, az Európai Polgári Kezdeményezés beindítása, működtetése keretében, és milyen megoldások lehetnek erre. Az elképzelés az Európai Unió működésről szóló szerződés 11 per 4-es cikkén alapul, mely szerint létrehozzák ezt a lehetőséget az állampolgárok számára, és Az állampolgárok kérhetik a bizottságot, hogy jogot alkosson, jogszabályt alkosson adott kérdésben. 2011-ről van szó. Itt bizonyos szempontokat fogalmaztak meg, hogy ez az eljárás megvalósulhasson. Az Európai Polgári Kezdeményezés szervezőinek azzal kellett szembenézni ők azzal a kérdéssel, hogy érdemes-e ezt a kezdeményezést megvalósítani, hogy összegyűjtsenek egymillió aláírást, csak azért, hogy a bizottságot arra kérjék, hogy vegye fontolóra, hogy szeretne-e jogszabályt alkotni ha, és mivel ezek az eljárások nagyon bonyolultak, ez valószínűleg úgy gondolnák, hogy nem éri meg. És az állampolgárok pedig azt a következtetést vonhatják le, hogy a demokrácia nem elegendő, hiszen a bizottságra nézve nincsen kötelezettség, hogy megalkosson egy jogszabályjavaslatot, amelyet a az Európai Polgári Kezdeményezés tárt elé, hanem dönthet, hogy kezdeményezi, vagy nem, illetve benyújti a jogszabálytervezetet, vagy nem. Kikértük az érintettek véleményét, tehát kapcsolatba léptünk a szervezőkkel, a nemzeti hatóságokkal és az EU intézményekkel. Ezek mellett egy szakértői panelt állítottunk össze, amely segített bennünket az ajánlások áttekintésében. amelyekkel a szervezőknek szembe kellett nézniük. Érdemes gyorsan átfutni magát az, e- magán az eljáráson. Ha az állampolgárok úgy döntenek, hogy az Európai Polgári Kezdeményezés keretében egy elképzeléssel állnak elő, akkor ezt bemutatják a bizottságnak, mielőtt elkezdenék az aláírásgyűjtést, a bizottság megvizsgálja, hogy ez a kérés megfelel a feltételeknek, hogyha elfogadják, akkor a szervezőknek egy évük van az egymillió aláírás összegyűjtésére ezt gyűjthetik online módon. Ez, erre van egy megfelelő rendszer, amelyet a nemzeti hatóságok határoznak meg. Az aláírásoknak összhangban kell lenniük a nemzeti előírásokkal, a tagállamok előírásaival. Miután az egymillió aláírás összegyűlt a legalább hét, tagáll, hét különböző tagállamból, az európai polgári kezdeményezést benyújtják a bizottsághoz, meghallgatásra kerül sor az Európai Parlamentben, és a második olvasat után a bizottságnak nyilatkoznia kell, hogy milyen lépéseket tesz. Nézzük, hogy milyen akadályokkal néznek szemben a szervezők problémákat okoz amelyek már felismerültek a folyamat során. Az egyik az, hogy szakbizottságot kell felállítani a rendelkezés értelmében legalább hét szervező részvételével, és ennek a szakbizottságnak a jogi státusza nem egyértelmű. A felelősség ugyanakkor a különböző lépések tekintetében, szervezési lépések tekintetében az egyes személyeken, a természetes magánszemélyeken nyugszik, tehát az ő, ők személyesen felelősek. Ez az első teher, amely a szervezőket sújtja, hogy egy ilyen bizottságot kell létrehozniuk, és hogy hogyan birkozzanak meg a jogi felelősséggel, az adatvédelmi kérdések tekintetében. Ugy, ugyanis aláírásokat kell gyűjteni, az aláírok bizonyos adatokat adnak át, Ugyanakkor az adatvédelmi irányelv tekintetében előírások vannak, hogy ezeket biztonságos módon kell gyűjteni, ezeket nem szabad hozzáférhetővé tenni. Tehát, hogyha bármilyen visszaélésre kerülne sor ezekkel az adatokkal, akkor az magánszemélyek felelnének ezért a, a bizottság hét tagja, szervező tagja. Ez pénzügyi támogatást is igényel, pénzügyi forrásokat igényel, és átláthatósággal kapcsolatos követelményekkel is, követelmények is vannak annak tekintetében, hogy a pénzügyi források honnan származnak. Bankszámlát kell nyitni, az európai polgári kezdeményezés esetében, ugyanakkor ezt egy magánszemélynek kell megnyitnia. Vannak nehézségek azt illetően is, hogy a hét, minimum hét tagállamban is kapcsolattartási pontokat kell kialakítani, és a rendszer bizonyos jogi szakértelmet, számítástechnikai szakértelmet is megkövetel a szakértők, illetve a szervezők általában nem rendelkeznek ilyen szakértelemmel. Amikor az európai polgári kezdeményezést regisztrálásra benyújtják, akkor a szervezők azzal a nehézséggel néznek szembe, hogy mi a jogi alapja az igénynek. Minden egyes igénynek az Európa Unió kompetenciájába kell tar- tartozni. Ez azt jelenti, hogy jogi alapra van szükség az Európai Unióról szóló szerződésben. Az eddigi esetekben nem tudták kiválasztani a megfelelő jogi alapot. Nem volt világos a szervezők számára, hogy milyen hatáskört jelölhetnek meg, tudnának megjelölni, hiszen vagy jogszabályváltoztatásról van szó, vagy új jogszabályalkotásáról. Hiszen vannak olyan kérdések, amikor nincs szükség új jogszabályalkotásáról, hanem csak rend, napirendre szeretnének vetetni, az ő intézmények politikai napirendjére szeretnének vetetni valamilyen kérdést, nem feltétlenül igényelnek új jogszabályalkotást, tehát nem volt világos a jogi alap, és támogatni kell a szervezőket az ilyen jogi kérdésekben. Problémát okoznak a fordítási költségek is, hiszen az európai polgári kezdeményezést legalább hét tagállamban kell folytatni, és az állampolgároknak feltendő kérdéseket ezekre a nyelvekre le kell fordítatni. A harmadik lépés, miután regisztrálták a kezdeményezést, a legtöbb aláírást többnyire online rendszerekben gyűjtik. A bizottság kidolgozott egy ilyet, de ez nem igazán jól működik. legalábbis nem szolgálja az Európai Polgári Kezdeményezés keretében történő aláírásgyűjtést. Ennek érdekében tenni kell valamit, amellett, hogy a legtöbb tagállam különböző eszközöket használ az online aláírások igazolására, tehát ez is problémás, és gyakran nagyon rövid idő van az aláírások igazolására. Miután megtörtént az aláírások begyűjtése, a fő probléma, hogy az egyes tagállamokban különböző szabályok léteznek az adatvédelemmel kapcsolatban egyes tagállamok ö, személyigazolványt kérnek, mások nem. És különböző rendszerek vannak az egyes tagállamokban. A résztvevő személyeket ö, ö, ezeknek a betartására kell kötelezni. Higgyék el, hogy egy év nagyon rövid idő, egy millió aláírás betöl, begyűjtésére. Hogyha arra kérjük az állampolgárokat, hogy vegyenek részt az Európai Unió demokratikus életében, akkor miért van ez az egy év? Fontos a kérdés, amiről szó van. érdemes, ha fontos a kérdés, akkor hosszabb időtávon is érdemes az állampolgárok figyelmére. Miután az összes aláírást összegyűjtötték, akkor be, és benyújtják a ö, bizottságnak, akkor a itt a fő problémák, amelyek felmerülnek, hogy milyen célt szolgálnak az Európai Parlament keretében szervezett meghallgatások. Miről fognak beszélni a szervezők? A tartalomról, a, az okokról? Azt javasolták, hogy több szakértő legyen a meghallgatáson, hogy a képviselőkkel folytatott párbeszéd inkább magáról, a, a kérésnek a sajátosságairól szóljon, hogy az jobban érthető legyen. A bizottság ö, válaszol a kérésre, és nem világos, hogy itt arról van szó, hogy az állampolgárok kezdeményezési jogával élnek, és ez egy jogalkotási kezdeményezésre korlátozódik-e, vagy nem. Ez az első és a második vizsgálat során sem világos, hogy mit lehet tenni. Amikor a szervezőkkel megbeszéltük ezt a kérdést, az se, az se világos számukra, hogy mi a teendőjük, miután beadtak egy kezdeményezést, vagy nem adtak be, mert nem tudták összegyűjteni az egymillió aláírást. Ezekben az esetekben a parlament tovább viheti az ügyet, vagy a 225-ös cikk értelmében jogalkotási kezdeményezést tehet. A szervezők nem tudták, hogy van ilyen lehetőség, ezért a szervezők tájékozottságát is növelni kell ebben a kérdésben. A az európai polgári kezdeményezés elindulásától májusig 46 kezdeményezést indítottak el, de csak kettőnél sikerült azt elérni, hogy meglegyen az 1 millió um, aláírás. 28-at regisztráltak, és 18-at, um, 18-at utasított vissza a bizottság. Egyre kevesebb egyébként a kezdeményezés, tavaly már csak 19, úgyhogy visszatérünk az előző kérdéshez. Érdemes volt-e? Eléggé demokratikus-e az egész? Az lenne tehát az ajánlásunk, hogy gyakorlati szempontokból kezdeném el, és utána pedig, hogy milyen módosítások lenne szükség az alapszerződésben. Tehát láthatjuk, hogy segíteni kell, támogatni kell az, ajá, az gyűjtőit. Fókuszpontokat kéne létrehozni, ahol tanácsot, ad, tanácsot kaphatnak informatikai és egyéb más kérdésekben. Aztán a bizottságnak is arra, arra is oda kell figyelni, hogy hogyan indokolja ezeket a kezdeményezéseket, mennyiben tekintik ezeket elfogadhatónak, vagy utasítják vissza. Tehát az utolsó fázisban nagyon fontos, hogy milyen indoklással, milyen indoklással élnek, illetve hogy milyen lépéseket fognak majd tenni. Aztán a bizottság szerverét állandóvá kell tenni, és javítani kéne a bizottsági szoftveren, amelyen, ez egy ingyenes szoftver, amelyen össze lehet gyűjteni a, az a, a, aláírásokat, tehát sokkal sokkal felhasználó barátabbá kell tenni ezt a rendszert, ugyanakkor biztonsági megfontolásoknak is eleget kell tenni. Aztán az EGSB és az Európai Parlament segítséget is segítséget nyújthatna, például a fordítás terhének átvállalásával, aztán a pénzügyi támogatás átláthatósága, hát itt korlátozások vannak. Az a gond a pénzügyi, a pénzügyi szükséglettel, hogy nagyon nehéz megmagyarázni, vagy pontosan részletezni, hogy miről, miből is áll ez. Vannak-e érdekek a pénzügyi támogatás mögött? Ugye mindez attól függ, hogy milyen panaszok érkeztek, illetve a szervezők, a, a kezdeményezés elindítói hogyan vélekednek e- erről. Reméljük, hogy a bizottság jobban odafigyel majd arra, hogy, pénzügyi, hogy a pénzügyi háttér micsoda, úgyhogy így a panaszokkal is foglalkozni kell. Aztán a rendelet felülvizsgálata, ugye ez egy 2015-ös felülvizsgálat lesz, megnézt, meg felsoroltuk, hogy milyen cikkeket kéne felülvizsgálni, nem mondom el ezeket egyenként, mert a dokumentumban úgyis benne van a legfontosabb talán az, hogy a meghallgatások, az Európai Parlamenti Meghallgatóság struktúráját, vagy indoklását kéne világosá tenni, tehát jó lenne, hogyha a parlament eljárási szabályzatában ez egyértelműbben meg lenne jelölve tehát meghallgatásokról van szó. Aztán úgy véljük, hogy ha felülvizsgálatra kerül az alapszerződés, akkor annak a 11. cikkejét meg lehetne változtatni, módosítani, és így világosá lehetne tenni, hogy nem csak egy jog, világosá lehetne tenni, hogy jogszabályok felül, új jogszabályok indításáról szól -e ez a polgári kezdeményezés, avagy nem. Módosításokra van csak lehetőség, vagy csak jogszabályokról szól -e ez. Ezt tehát világosá kell tenni. Köszönöm szépen, és hogyha bármilyen kérdésük van, akkor szívesen válaszolok. Jó, meg is fogjuk nyitni a vitát hamarosan. Először is megadnám azonban az Európai Bizottságnak a szót. Két név is van a listán, nem tudom, hogy örök közül ki kéri a szót. Marin Christine Tironé. Akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy megkaptam a szót a főtitkárságon dolgozom, azok, abban a csoportban, akik a polgári kezdeményezésekkel foglalkoznak. Nagyon nagy érdeklődéssel olvastuk el ezt a tanulmányt, amiben az szerepel, hogy a 22-es cikk szerint a tanács és a parlament 2015 áprilisában bizottsági jelentést olvashat majd az említett cikket illetően, ami befolyással lesz a munkánkra. Nyilván a tanulmány szerzőivel már megvannak a kapcsolataink, és mi is hozzá fogunk járulni a, az eredményhez. Úgy gondolom, hogy jól működik ez a munka, szervezeti, szervezési jellegű problémánk volt, nem tudtuk pontosan, hogy hol legyen a székhely, de 2012-ben a bizottság tulajdonképpen költségtétel nélkül kaptunk egy székhelyet kiutalva. Most még azt a döntést várjuk, hogy 2015-ben megszülessene a dokumentum, illetve legyen ez a határidő a jogalkotási javaslatra, és köszönöm szépen ezeket a nagyon hasznos felvetéseket. Jó, akkor most megnyitjuk a vitát. Danoka asszony kap szót először. Köszönöm szépen. Különböző kérdéseim vannak a tanulmányjal kapcsolatban nem találtam az időkeretet. Tehát, hogy mikor, milyen időszakra vonatkozik a tanulmány, még mi a, a kezdési és a zárási időpont. Az összes kezdeményezés kumulált száma, és hát ez a kérdés már ezzel össze is függ, de induljon ki ebből. 28 regisztráltról beszélt, és 18-ról, ami elutasításra került. Ebből a 28 regisztrált kezdeményezésből érdekelne, hogy mi történt ezekkel. Ezeket lezárták, milyen státuszban tart most ez a 28 kezdeményezés, tehát hogy mi, hol tartanak ezek az ügyek. És a következő lépés azt mondta el, hogy a bizottság is kezdeményezhet, útjára indíthat jogalkotási lépéseket, erre vonatkozóan is érdekelnének az adatok, ha van ilyen, és gyűjtöttek ilyet, akkor hány aláírás gyűjtöttek, és eljutottak-e, eljutottak-e arra a szintre, amitől már elindul a foga folyamat, nem tudom, hogy a bizottság ezt meg tudja válaszolni. Tehát ezek az adatok számomra nem világosak. Egy évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, volt egy előzetes jelentés ezekre a kezdeményezésekre vonatkozóan, és ha jól emlékszem, egyetlen egy kezdeményezést nem fejeztek be. És hát ez rossz. Második kérdés az eljárásra vonatkozóan. Az online rendszer. Azért nehéz ez, mert ugye egy tagállamot kell kiválasztani, és ugye és itt a gyűjtés ugye online módon zajlik, úgyhogy ezzel kapcsolatban is szeretnék még részleteket hallani. Van-e további információ, amit meg tudod osztani velünk? Tehát ezek az intézkedések, ahol egy millió aláírás van, ezeket a bizottsági szerveren keresztül gyűjtötték. Van -e erre vonatkozóan információjuk? Ez érdekelne még. És aztán ha valamit meg akarunk változtatni, persze nem realisztikus megközelítés, hogy majd eh, megváltoztatják a szerződéseket, csak magát a szabályozást lehet megváltoztatni, és ha jól emlékszem, van egy függelék is, az elektronikus adatok gyűjtésére vonatkozóan, hát ezt észszerű lenne megváltoztatni. Viszont, hogyha ez az elgondolás, akkor valami konkrétumot kellene javasolni. A kérdés az, hogy ez kiteszi meg. Mi szakbizottságként, és ezt a kérdést már az elnökasszonynak teszem föl, illetve a főtitkárságnak. Miért van most szükség erre a jelentésre? Ki fog javaslatokat tenni az ajánlásokra vonatkozóan, a 2011-es rendeletre vonatkozóan. A mi szakbizottságunk, a tanulmánykészítői vagy valaki más, miután javítani kell a jogszabályokon, a rendeleten, magát a csatolmányt is, a függeléket is, ami azért elég vaskos, meg kell változtatni. és egyébként elutasításra került, pedig a kisebbségek jogaival kapcsolatosan megvolt a jogi megalapozottság, a jogalap, és ezt a kezdeményezést a bizottság azonnal elutasította, pedig a bizottság képviselőt meg is hívtuk az Interklubba, ami a kisebbségekkel foglalkozik, úgyhogy nem tudom, hogy ilyen esetben mit kell tenni. Ezt már az első lépésnél tulajdonképpen leállította a bizottság. De Hogyha pozitív a válasz, és 28 esetben ez így van, akkor a második legnagyobb probléma a szervel és az aláírások, az elektronikus, elektronikus aláírásoknak a begyűjtése. Tehát kérdésem az, hogy ezeket ki kezdeményezi, ki a felelős, és egyáltalán sor kerül-e rá, vagy sem. Jó, hát egy pár kérdést még összevárunk, és akkor fog válaszolni a bizottság. Kaufmann asszonynak adok szót, és most ismerem fel a szerepét a polgári kezdeményezésen belül, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt van ma velünk. Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm ezt az igazán kedves köszöntőt. Igazság szerint pár perccel ezelőtt teljesen véletlenül tudtam meg, hogy ezt a tanulmányt ma itt bemutatják, úgyhogy a az Imkóból jöttem ide, mert valóban nagyon érdekel ez a téma, és sok éve foglalkozom az európai polgári kezdeményezéssel. Szeretnék először is köszönetet mondani ezért a tanulmányért, amit itt prezentáltak ma. Tényleg megéri alaposabban tanulmányozni, nekem nem volt még rá alkalmam, de ezt be fogom pótolni. Mert 2015 áprilisát illetően hát parlamentként is fel kell készülnünk, hogy akkor most ezt a rendeletet felülvizsgálják-e vagy sem. És miután ezen az úton, hogy ezt a kérdést majd hogyan válaszoljuk meg, ez a tanulmány nagyon sok segítséget nyújt. Hagy utaljak arra is, hogy a Gazdasági és Szociális Bizottság is nyomon kíséri a polgári kezdeményezésnek a sorsát, és ezeknek a kezdeményezések igen széles palettán mozognak, és a fejlődési trendeket is meghatározza. Ebben az összefüggésben két megjegyzést engedjenek meg, mert egy pár kérdést amit itt elhangzott, ezeket a polgári kezdeményezési zászlajára tűzi. Az egyik kérdés a fordítások, a tolmácsolás kérdése. 2008-9-ből emlékszem, hogy volt már erről szó viták keretében, hogy nagyon sok kollega van, akik úgy vélekedtek, hogy lehetséges kell, hogy legyen egy olyan helyen, ahol a fordítás és tolmácsolási apparátus megvan, azokat az NGO-knak is rendelkezésre bocsássák, vagy, vagy náluk is megoldják ezt a kérdést. Én is úgy gondolom, hogy ezt meg kellene tudni oldani, ezt a féle, féle támogatást. Ami a polgári kezdeményezéseket illeti, hát magam, jó magam nem vagyok még abban biztos, hogy mindenki számára tényleg ennyire nehéz volt ez, mint ahogyan itt hallottuk a beszámolóban. Én láttam elég sok polgári kezdeményezést, ami a bizottság levele után, miszerint jogalap hiányában nem megengedett, és gyakorlatilag újra benyújtották egy másik jogalapra támaszkodva ugyanazt a polgári kezdeményezést. Tehát vannak nagyon okosak, akik így jártak el. És így a vitában napirenden tartották ezt a kezdeményezést. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a támogatást, amit az IT rendszerek kapcsán nyújtott. Ugye a polgári kezdeményezés kezdete gyakorlatilag kisiklott, mert nem működtek az online rendszerek. 10-12 kezdeményezést esetében meg kellett hosszabbítani a határidőket, attól a naptól, hogy mikortól is érvényes egy ilyen kezdeményezés, és az egyéves futamidőt gyakorlatilag fél éve meg kellett hosszabbítani, mert nem működtek a rendszerek. Úgyhogy a bizottság részétől az a támogatás, amit akkor kaptunk, nagyon fontos volt. Ami pedig a jogi aktusokat illeti, hát itt van mozgásterünk, a 11.4-es cikk teljesen egyértelműen fogalmaz, a javaslattételi jog az a bizottságé, tehát joga, jogi aktus alkotására ő tehet kezdeményezést, javaslatot, ezt persze visszavonhatja, politikai kérdéseket nem vethet fel a polgári kezdeményezés, és azt hiszem, hogy a szerződés is nagyon egyértelműen így fogalmaz. Maria szúr. Köszönöm szépen a bizottságnak és a tanulmánykészítőjének, szerzőinek is. És természetesen a prezentációt is megköszönöm. Két dolgot szeretnék kiemelni. Egyik egy politikai kérdés, ami összefüggésben áll a demokráciával, és az Európai Unió élő demokráciájával, de azért ott van a eh, képviseleti demokrácia is, ezzel összefüggésben pedig a bizottság. A bizottságnak van egyedül joga a jogalkotások kezdeményezésére. A parlamentnek pedig indirekt eh, kezdeményezése van, azaz felszólíthatja a bizottságot arra, hogy kezdeményezzen. És ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos, hogy ki az, aki kezdeményezhet és kihatározza meg a napi rendet. A klasszikus képviseleti demokráciában, mint ahogy az Európai Unióban is, a bizottság lenne az, aki itt kezdeményez, de hát most van ez az eszköz, a polgári kezdeményezés, és most a polgároknak is lehetősége van, hogy napirendre tűzzenek egy-egy kérdést és ezért ez nagyon fontos, mert egy jogalkotási kezdeményezés a polgárokhoz került. Még egyszer mondom, a polgárok kezdeményezéséről van itt szó. Nem arról van szó nyilván, hogy konkrét jogszabályt vetnének papírra kezdeményezésként, de hogyha egy rendeletet, vagy egy rendelettervezetet veszünk, akár a környezetvédelme érdekében, akkor innen így a polgároktól is indulhat kezdeményezés. Aztán a bizottság javaslata erre lehet, hogy úgy alakul, ami nem arra teljes tetszést a polgárok körében. és nem esik teljesen egybe a polgárok által benyújtott polgári kezdeményezéssel. Ez a politikai elem, amit figyelembe kell venni. Nagyon helyesen mondta el a kolléganő, hogy a bizottságot nem lehet felszólítani arra, hogy kezdeményezzen olyan területen, ahol nincs hatásköre. Nyilván ennek a hatáskörökön belül kell történnie. A bizottság hatáskörén belül ott lehet felszólítani arra, hogy kezdeményezést tegyen, sőt, részleteiben el lehet mondani, hogy ki milyen javaslatot szeretne. Ha pedig ez indoklást is kap, akkor ez lehet egy nagyon részletes kezdeményezés akár cikkelyekkel, egy-kettő-hárommal, de még egyszer mondom, ez a politikai aspektus. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hát számos probléma van, és ezekkel foglalkozni kell. Miért nem történt, miért nem sikerült egyetlen polgári kezdeményezésnek sem igazából elindulnia és működnie? Nagyon sok erőfeszítést tettünk, nem tudom, hogy a gyakorlatban mikor jutunk el oda, hogy végre gyümölcsöző válik ez az eszköz. És az is kérdés, hogy mi milyen szerepet játszunk mindebben. Ezt is tisztázni kéne, akár a mi szakbizottságunk. Vagy ha valami körvonalazódik egy polgári kezdeményezés kapcsán, akkor mások is kezdeményezésbe kezdnek, mi pedig semmit nem fűzhetünk hozzá szakbizottságként. Tehát, hogyha nem sikerül egy kezdeményezés, akkor ezt átalakítjuk egyfajta csoportszintű petícióvá, csoportos petícióvá keresetté? Vagy akkor ehhez lehetne esetleg egy meghallgatást szervezni? Tehát ezekkel a kérdésekkel, felvetésekkel kellene foglalkozni. Köszönöm még egyszer a tanulmányt, meg fogjuk pontosan nézni, és a jövőben nyilván további hozzájárulásokkal is fogunk szolgálni. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a polgárok számára működjék ez, a, ez az eszköz. Mert még egyszer mondom, részvételi demokráciában élünk. Éppen látom, hogy számos vendég érkezett a terembe. Mian, a Mianmári parlament delegációját köszöntöm sok szeretettel. Kicsit jobb lett volna, ha hamarabb érkeznek, mert nagyon élénk vitát folytottunk, és lassan-lassan a nap végére értünk, de köszöntsük őket nagy szeretettel. Nagyon örülünk annak, hogy itt vannak, Jelenleg éppen a polgári kezdeményezésről beszélünk, ami lehet, hogy az önök számára nem teljesen ismert, ez Európán kívül nem annyira ismeretes, de nagyon is érdemes arra, hogy tanulmányozzuk. Meg is született egy tanulmány, és szerintem fognak kapni egy példány, de ha nincs, akkor nagyon szívesen odadom a sajátomat. Úgyhogy még egyszer örülünk annak, hogy itt vannak. Megadnám a szót a szakértőnek, nem, bocsánat, Péter Járnak adok még szót előtte. Elnök asszony, köszönöm. Mindig nagyon hálás vagyok, hogy elkészül egy tanulmány, hiszen az elejétől kezdve azt mondtuk, hogy a, az Európai Polgári Kezdeményezésnek a megszületésére mindannyian nagyon büszkék voltunk. Már csak azért is, mert ez tényleg egyfajta bázisdemokrácia hát szinte rossz lenne, hogyha most azt mondanák, hogy minden rendben van. Van, amikor az ember hibázik. Szívügyem ez a dolog. Úgy képzeltem el, hogy több intézkedés eljut a választott szintre, de kettőnek sikerült eljutni a, a meghallgatásig. Minden egyes gonddal együtt ennyinek sikerült meg, megszülettek az aláírások, a bizottság is állásfoglalt, és úgy foglalt állás, hogy nincs szükség arra, hogy jogszabályt kellene módosítani. Nyilván ez joga, szíve joga a bizottságnak is, ezt tulajdonképpen volt egy meghallgatás, de hát körülbelül ennyi is volt. Tehát én még azon gondolkodom, és itt a szakértőket is felkérem az állásfoglalásra, hogy hogy lehet ezt egy kicsit kötelezőbb érvényűvé tenni, tehát hogy azok, akik megszervezik a polgári kedvezmény, kezdeményezéseket, és ezeket elhozzák Brüsszelbe, hogy ezek is érezzék ennek a helyzetnek a komolyságát. Drasztikusabban fogalmazva, hogyha valaki eljön hozzám egy politikai színezetű polgári kezdeményezéssel, és megkérdezi, hogy mit csináljak, szívesen kezdeményeznék valamit, akkor én nekik inkább azt javasolnám, hogy először nyújtsá be egy petíciót. Úgyhogy, ha van ezer ember mögötted, akkor csinálj egy kezdeményezést, mert ennek is lehet hatása. És lehet, hogy ugyanarra jutsz gyakorlatilag, mint a másik esetben. Hogyha egy millióan állnak egy kezdeményezés mögött, akkor kérdezem azt, hogy akkor miért nem kell mondjuk egy ilyen kérdéssel a parlamentnek foglalkozni? Nem tudom, szerintem ez egy megfontolásra érdemes felvetés. De nem is akarom azt, hogy az a benyomása legyen a polgároknak, hogy egy csomó vizet megmozgatnak, de aztán nem történik semmi. És ez csak az előzetes megjegyzésem volt. Pár kérdésem lenne, és az, hogy hogy lehetne leggyorsabban változtatni. Vastagon aláhúztam itt magamnak, ezt is másként látnám már, hogy ha valaki összegyűjt egy millió ö, aláírást, akkor miért kell ezt egy év alatt elintézni? lehetne akár spontán módon azt mondani, hogy miért ne lehetne ezt meg duplázni. Szerintem az egy év szinte túl rövid is. Az is kérdés, hogy mikortól számolunk. A, ott van a meghallgatásoknak a megszervezése. Naív lehet a kérdésem, hogy egyáltalán föltűnte valakinek, vagy ugyanúgy látja, vagy egészen másként. A petíciós bizottságról van szó, még csak ismétlem magam, de a One of Us kezdeményezésnél feltűnt, hogy kiváló lenne, hogyha a petíciós bizottság szervezné meg ezt, a meghallgatást, mert ugye egy semleges berendezkedésű fórumról van szó. A szakbizottság negatívan vélekedett a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, szíve joga, de hogyha utána a szakbizottság így vélekedik, akkor a polgárok azt fogják gondolni, hogy az egész parlament szembe megy velük. Tehát jobb lett volna, hogyha a petíciós bizottságot egyfajta mediátorként beültették volna a hajóba, és akkor a hatáskörök is világosak lettek volna. Ez csak egy példa arra, hogy miért kellene nagyon felelősséget kapnia, vállalnia a mi bizottságunknak. Ennél a kezdeményezésnél sajnálatos módon konfrontációs vonalak alakultak ki azok között, akik ott fönt ülnek, elölülnek, és a polgári kezdeményezés képviselői között. Én azt gondolom, hogy a meghallgatás megszervezése egyébként is a saját feladatunk lenne. Rögzíthetnénk, hogy mi legyen ez az eljárás a parlamenten belül. Mondjuk a petíciós bizottság legyen a megszervezésért felelős és a lefolytatásért, és nyilván a szakértők majd átveszik, és az életékes szakbizottságok a vitát. Összefoglalva, mindenképpen tartsuk meg ezt az eszközt, mindenképpen javítsuk, és még egyszer ismétlem a kérésemet, legyen több komolyság, több kötelező érvény, hogy a végén nehogy azt mondják, hogy hát kedves beszélgetés, jó hangulatú beszélgetés folytattunk a bizottsággal, nagyon jó pofa volt a hearing, de aztán a végén hazamegyünk, és eh, hát semmivel sem lettünk okosabbak. Köszönöm. Köszönöm, Péter, örülök annak, hogy ilyesmi, ilyen friss gondolatokat eh, hallgattunk itt a nap végén. Remek. Sok dolog elhangzott, Tanoka asszony felvetett olyan kérdéseket, hogy Zanok asszony felvetett, hogy miért, hogy, hol. Sok választ találhatunk meg ebben a kiadványban egyébként a délelőtti ülés végén beszéltünk arról, hogy milyen meghallgatásokat kérünk, kérünk engedélyt, és hát itt szerepel egy olyan meghallgatás is, ami a polgári kezdeményezésről szól. Az ombudsmannak, az európai ombudsmannak egyébként majd eljutatom ezt az anyagot, és azt hiszem ő is szeretne ezen részt venni. Persze az AFKO is. Jó lenne, hogyha 2015 áprilisa előttere sor kerülhetne, mert, mert ugye akkor fogják a felülvizsgálatot megtartani. Most pedig a kérdésekre válaszolandó szeretném megadni a szót a szakértőnek, és aztán pedig a bizottságnak. Köszönöm szépen! Fordított sorrendben fogok válaszolni a kérdésekre. Az első kérdés az, hogy mennyire veszik komolyan a polgárokat, és az is fontos, hogy a polgárok is komolyan vegyék magát a kezdeményezést. Nagyon komoly pénzügyes emberi erőfeszítést igényel, hogy összejöjjön egy ilyen kezdeményezés, és jobb lenne, hogyha maga a kérés lenne jobban formalizált, és így könnyebb fellépni a bizottságnak. Tehát jó lenne, hogyha erről szólna a meghallgatás. Miért van erre szükség, miért nem? Azon meghallgatásokon, ahol eddig részt vettem, úgy tűnt, hogy nagyon általános jellegű a vita, és a végén végül is nem lehetett igazán azt érzékelni, hogy mi, mire is lenne igény. Bizonyos tagállamokban ez a kezdeményezés, bizonyos tagállamban ez ugye lehetséges, ez a kezdeményezés, de formalizált kiírést írnak elő. Én nem feltétlenül tartom ezt szükségesnek, de jó lenne, hogyha útmutatást adnánk a polgároknak ezzel kapcsolatban. Illetve azon is el kéne gondolkozni, hogy hogy a bizottságot lehet arra kötelezni, hogy ha ugye ők világosabban felteszik a kérést, akkor lehet-e kötelezni tehát a bizottságot arra, hogy javaslattal álljon elő, hogy ezt aztán megvitassa az Európai Parlament, és a jogalkotó szerv dönt arról, hogy van-e értelme egy konkrét témában jogszabályt alkotni. Nem túl demokratikus eljárás, túlságosan szakmai, hogyha kizárólag a bizottság dönthet ebben a kérdésben. Hogyha már van-e egy kérdésben jogszabály, az új jogszabálynak nem lenne hozzáadott értéke, azt persze megértem, A szerződés jelenleg ezt nem írja elő, de elképzelhető lenne az, hogy a bizottságnak kötelezően um, lépnie kelljen. A meghiúsult kezdeményezéseknél az volt a legfőbb gond, hogy nem volt elég aláírás, de a szervezők boldogok lehettek, mert sikerült azt elérni, amit eredetileg akartak, hogy megváltozott a jogszabály. Bár a kezdeményezés nem volt életképes. Tehát ez alapján is föl lehet mérni, hogy mennyire van értelme a kezdeményezésnek, hogy a végső célt elérje, hogy a jogszabály megváltozik. Még akkor is, hogyha nem sikeres a kezdeményezés. Még egy dolog a sikerességről miért nem olyan sikeres a kezdeményezés, talán azért, mert nem elégséges a tájékoztatás, amikor, amikor gyűjt, aláírásokat gyűjtöttek, akkor az emberek nem tudták, hogy mit írnak alá, hogy vagy mit nem írnak alá. Talán tájékoztató kampányokra lenne szükség, reklámozni kéne a polgári kezdeményezést, hogy petíciókat lehet bejutni, be, be, petíciókat lehet benyújtani az Európai Parlament Petíciós Bizottságának. Milyen előrelépés történt? Ezt a jelentést idén, januártól májusig írtuk. A kezdeményezés hatályosá válása óta a teljes történetet föl kellett dolgoznunk, föl kellett dolgoznunk januárig, de február 10-én eljöttünk ide a parlamentbe, és beszámoltunk az első változatról. Akkor még nem volt elég adatunk, hogy menny, hány sikeres kezdeményezés volt, mert az erre vonatkozó meghallgatást még nem tartották meg. De májusban volt még két sikeres kezdeményezés. Tudom, hogy sokan használják a bizottsági szervert, most nincs senki itt nálam az pontos adatok, de majd később ezt elmondhatom. Azt hiszem válaszoltam ezzel az összes kérdésre, de ha gondolják, még visszatérek dolgokra, akár négy szem közt is. Erről köszönöm. Most pedig a bizottság képviselőjét hallgatjuk meg. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Először Zanoka asszony kérdésére válaszolnék. A 28 európai polgári kezdeményezés sorsát illetően ezt a szervezők visszavonták, nem ért érték el egyesek esetében az egy millió aláírást, és elavultak, mások esetében elérték az egy milliót. Tudják, hogy van olyan, amely pozitív választ kapott a bizottságtól, és megfelelő lépések következnek. Mások esetében a bizottság nem adott pozitív választ, a harmadik esetében a bizottság a választások miatt nem kezdte meg még a megfelelő eljárást. De erre sor fog kerülni, mert most már a parlament felállt, és a bizottság a meghallgatásokat meg tudja szervezni, és van egy harmadik kezdeményezés, a New Deal for Europe, amely esetében most gyűjtik az aláírásokat. Általában pontosan tudjuk, hogy hogy állnak a szervezők, mert a honlapjukon ez megtalálható, más esetben nem tudjuk, hogy hogy állnak. Számos szervező 17 kért segítséget, szeles lehetőséget a bizottságtól. felmerült a kérdés, hogy miért egy év. Hát valamilyen határidőt mégiscsak meg kell határozni. Hát az egy év azért ez nem olyan rövid, elég észszerű időtartam egy millió aláírás összegyűjtéséhez. A szervezők ö, többször azt mondták, hogy, hogy nem is szeretnék sokáig tovább folytatni, mert ez elég nagy munkát kér tőlük, és nem tudnak, nem tudnak mozgósítani hosszabb időn keresztül. De hát ez egy nyitott kérdés, tehát nem zárjuk ki a változás lehetőségét, változtatás lehetőségét. Kaufmann asszony az európai intézmények infrastruktúrájának felhasználását említette, az Európai Gazdasági és Bizottság, Európai Szociális és Gazdasági Bizottsággal együtt valóban vizsgáljuk ezt a lehetőséget, mindent meg fogunk vizsgálni. Emlékeztetek rá, hogy ez egy tanulmány a működésről, április 1 dátummal, ez nem egy felülvizsgálat, az új bizottság dönti el, hogy felülvizsgálja-e a szabályozás bizonyos részét, vagy nem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel tulajdonképpen a napirendünk végére is értünk, fél órával korábban a tervezetnél. Szeretnék köszönetet mondani önöknek a türelmükért, a nyitottságukért, és hogy elviselték az elnöklésemet, ami az első alkalomon volt. Tessék, önél szó. Hogyan folytassuk tehát hogyan lépjünk tovább a kezdeményezés tekintetében. Engedélyt kérünk egy meghallgatásra 2015 áprilisa előtt, mondja az elnök asszony. A meghallgatáson valószínűleg az AFKO, az Európai Ombudsman, civil szervezettek képviselői, szakértők és jelentők lesznek, ez a normális eljárás ebben a helyzetben. Úgyhogy akkor ismét köszönetet mondok a türelmükért és a kedves hozzáállásukért, és szép estét kívánok!